can you use this one? Okay. It's for the web streaming. Okay, okay, okay. I don't have So meine sehr verehrten Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem, szépen lassacskán foglaljanak helyet, és arra is kérném Önöket, hogy egy kicsit csendesedjenek el, hiszen nagyon szoros a napi rendünk a meghallgatásra való tekintettel. Látják, sok-sok meghívottunk van, egyébként szeretettel üdvözlöm őket itt. A meghallgatás miatt tehát viszonylag korán időben kellene kezdenünk, meg hát többek között azért is, hogy sorra vehessük az összes napi rendi pontot. Kezdeném a napi rendel. Szeretném elmondani, hogy holnap délután Régner asszony képvisel engem itt, ő helyettesít, mert nem tudok itt lenni. Sok-sok napi rendet el is halasztunk. Az egyik ilyen a 16-os napi rendi pont. Konszolidált éves beszámolókról van szó, és a könyvvizsgálatról, az erre vonatkozó irányelv és a rendelet. Mindkettőt elhalasztjuk, tehát a 16-os és 17-es napi rendi pontot is elhalasztjuk, mert a jelentéstevők még tanácskoznak ezekről. Aztán a 23-as napi rendi pontot, ahol a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről van szó, ezt is elhalasztjuk. És aztán itt van a 33-as napi rendi pont, a bizottság végrehajtási hatásköreiről, Szájer József a jelentéstevő, ezt is el kell halasztanunk. Aztán itt van a 32-es napi rendi pont, ezt is töröltük a napirendről, ezzel sem fogunk foglalkozni és holnap délután lesz egy közös ülés a Gyúr és a FEM szakbizottság részvételével. Olyan ügyekről lesz szó, amely mindkét szakbizottságot érinti, és arra kértek engem a titkárság részéről, hogy szóljak a kollégáknak, hogy hozzák el holnap a szavazásra a szavazókártyájukat. Ha senkinek nincs megjegyzése a napirenddel kapcsolatosan, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. Második napirendi pont az elnök közleményei. Csak a következőket szeretném elmondani. Mindjárt kezdjük a meghallgatással a munkát, és holnap lesz egy további meghallgatás is 9 órától 10 óra 30-ig a közös európai adásvételi jogról is. El kell mondanom azt is, hogy a Júr és a FAM március 20-án 15-től 18 óra 30-ig egy közös meghallgatást szervez, vagy pontosabban egy munkacsoporti ülést. A ö, felső vezetésben a nők ö, arányáról, képviseletéről. Emellett a koordinátoroknak mondom, hogy egy könyvemutató kapcsán lesz egy fogadás, és egy korábbi jogi tanácsadó, parlamenti jogi tanácsadó könyvének bemutatója. Itt kinn a terem előtt kerül erre sor. Mindenki, aki részt szeretne venni ezen, azt szeretettel meghívjuk erre, és szeretettel várjuk. Ezek voltak az elnök közleményei. Hármas napi rendi pont, a 2013. február 20-21-i jegyzőkönyv elfogadásáról van szó, ha senki nem emel kifogást ezen jegyzőkönyvvel kapcsolatosan az ülés végéig, akkor elfogadottnak tekintjük ezt a jegyzőkönyvet. Négyes napi rendi pont következik, nyilvános meghallgatás, a szerző és szomszédos jogok közös kezelése témában. Szeretettel üdvözlöm a szakértőinket, azokat is, akik érdeklődnek a téma iránt, és azért vannak itt, és persze üdvözlöm a kollégákat és a jelentéstevőt is, Mári Gálló asszonyt. Mindjárt meg is adom Mária Gállónak a lehetőséget, hogy vezesse be a témát, öné a szó parancsoljon, Gálló asszony. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Most egyszer a politikusok nem sokáig fognak beszélni, hiszen nagyon sok résztvevő szakértő jött el hozzánk, és azt gondolom, hogy érdekesebb őket meghallgatni, mint saját magunknak beszélni. Nagyon röviden fogok tehát csak hozzászólni. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy ebben a kérdésben a Júri Szakbizottság munkamódszere rendkívül érdekes, hiszen technikai üléseket tartottunk a bizottsággal, öt ilyen volt, és az összes frakció árnyék jelentéstevőjével. Tehát ez egy valódi vita volt, majd pedig, mint ahogy önök is tudják, minden bizonyal megkaptak egy munkaanyagot, amelyet összeállítottam. Ennek segítségével folytathatjuk ezt a rendkívül jó együttműködést az előadók között, és be kell, hogy ismerjem, hogy most egyszer, annak ellenére, hogy szerzőjogokról beszélünk, teljesen nyugodt a légkör a beszélgetések során, és ennek minek Emlékeztetném, hogy a, az anyagnak mi a célja. Három fő célkitűzése van szerintem. Először is jobb bevételt garantáljunk a szerzők, művészek számára, és felügyeljük, ellenőrizzük a közös jogkezelési társaságokat, majd pedig az üzleti felhasználók és a kollektív felhasználók között jobb harmonizációra van szükség, végül pedig a digitális belső piac kialakítását kell megerősíteni. Többet nem szeretnék most erről beszélni, csak szeretném elmondani, hogy maga a meghallgatás hogyan fog lefolyni. Két részre fogjuk ezt osztani. Önök is tudják, hogy két részből áll össze ez az irányelvjavaslat. Az első részben a kormányzással és az átláthatósággal fogunk foglalkozni, ezen irányelv tervezett szempontjából. Ezt a kollégám, igen, mondhatom, hogy kollégám, Jean Martin fogja bevezetni, aki párizsi ügyvéd, és aki ezen irányelvnek, ezen részének a szerzője, a kormányzás és átláthatóság részének a szerzője. Utána pedig áttérünk a szöveg második részére, amely a multiterritoriális engedélyekre vonatkozik, a zenei művek, zeneművek internetes felhasználásában. Minden frakció egyetért abban, hogy a lehető legtöbb um, előadót szeretnénk ma meghallgatni, hiszen egyrészt nekik adjuk meg most a szót, meghallgatjuk az ő felvetéseit, és így a különböző uh, álláspontokat tudjuk megismerni. De éppen ezért arra fogom kérni önöket, minden szakértőnket, hogy tartsák be a rendelkezésre álló időt, ez lesz az elnököm munkája, aki nagyon jól tudja, hogy hogyan kell betartani a hozzászólási időket. Most tehát szeretném megadni a szót. Maria Martin Pratt nincs itt. Jaj, nem, az előadók között kerestem, de itt van közöttünk. Tehát Maria Martin Prattnak adom meg a szót a bizottság részéről, hogy mutassa be az irányelvet. Köszönöm a figyelmüket. Grazie, Dante. So, Pascal. Um, thank you, Mr. Chair, uh, and merci, Madame Gallo. Uh, my apologies. If... Köszönöm, Gallo asszony. Elnézést. But I assume that in any event uh, you can uh, hear me in... Elnézést, tudom, hogy uh, az imént nem talált meg engem. Megígérem, hogy rövid leszek. Én úgy ítélem meg, illetve úgy látom, hogy a legtöbben már három ízben is meghallgathatták a véleményemet a szobaforgó irányelve kapcsolatosan. A kontextusról beszélnék most, és itt maradnék az eszmecsere során is és hogyha úgy érzik, hogy választ várnak valamely kérdésükre a bizottságtól, akkor természetesen szívesen válaszolok, reagálok a felvetett kérdésekre. Szeretném önöket kezdetben emlékeztetni arra, hogy mennyire fontos ez az irányelv a belső piac működése szempontjából, és ahogyan a jelentéstevő is elmondta, a digitális belső piac számára is rendkívül fontos. Egy olyan irányelvről van szó, amelyet a parlament már régóta követel. Végül némi késlekedés után megszületett a javaslat. Ez a késlekedés, hát nem tudom, hogy indokolt volt-e, de minden esetre az irányelv átfogó jellege miatt történt ez a késlekedés, és azért, mert nagyon sok közös jogkezelő szervezet fog az irányelv hatája alatt tartozni, amely különféle jogtulajdonosokat képviselnek majd. A parlament azonban ragaszkodott ehhez az irányelvhez, és prioritás volt ez Bárnyé biztos úr számára is, aki ugye a belső piac működésért felelős biztos, és mandátuma során egy olyan stratégiát követett, amely során megpróbált konkrét problémákat kezelni, konkrét megoldásokat találni, és helyenként megpróbálta a szerzői jogot modernizálni, miközben biztosítani szerette volna azt is, hogy jutalom jár a kreativitásért és a kreativitásba való beruházásért. Mint ahogyan önök is tudják, az irányelv összetett, nagyon technikai jellegű jogszabályról van szó, és ilyen értelemben azt hiszem, az Európai Parlament által választott módszertan nagyon fontos volt, illetve az eljárás miensége nagyon fontos volt. Úgy tapasztaltam eddig, hogy nem szokás egészen részletesen megtárgyalni egy-egy irányelv javaslatot, annak különböző rendelkezéseit, Előfordult ebben az esetben, és ez nem sűrűn fordul elő, hogy a tanácsnak szólnunk kellett, hogy gyorsítsa fel az eljárásait, mert különben a parlament sokkal előrébb jár majd, és örömmel számolhatok be arról, hogy a tanács ezt meg is tette, tehát növelte a sebességet, nagyon sikeres volt ezen a téren a ciprus elnökség, az ügyet átvette az írsoros elnökség, és folyamaton dolgozunk, folyamatosan dolgozunk az ügyön, két álló napon keresztül egyébként a szerzői jogokról és szomszédos jogokról szóló tanácskozásokat tartottunk, és biztosíthatom önöket arról, hogy hát ez akár kínzásnak is megfelelhet, ha így fogalmazhatok. Az átláthatóság a közös jogkezelő szervezetek irányítása nagyon fontos kérdések, valamint a vitarendezési eljárások, és természetesen az online kérdések is rendkívül fontosak, valamint Továbbá a repertoárral, a repertoár összevonással kapcsolatos kérdések is rendkívül fontos szerepet töltenek be. Mi a fő cél? A fő cél egy nagyon általános célkitűzés, de nagyon fontos, és Szeretném, hogy a parlament munkája során figyelembe venné ezt a célkitűzést. Mi azt szeretnénk biztosítani, hogy a közös jogkezelő szervezetek a 21. században is fontos szerepet töltsenek be. Ez nem egy javaslat, ez nem olyan javaslat, amely a közös jogkezelő szervezetek ellen szól, sokkal inkább arról van szó, hogy elismerjük, hogy ezek a szervezetek mennyire fontosak, és azt szeretnénk, hogyha ezek jobban működnének. Mindenki, aki figyelemmel kíséri a piaci eseményeket ma, láthatja, hogy a 21. században a közös jogkezelés még nagyobb szerepet tölt majd be, mint eddig. A közös jogkezelő szervezetek jogtulajdonosai nagyon, font, nagyon nagy szerepet töltenek be, főként ami a zeneipart illeti, a fizikai hangfelvétel, disztribúció is rendkívül fontos. A tömegdigitalizálás is egy rendkívül fontos kérdés. A kezelő szervezetek itt nagyon fontos szerepet játszhatnak, hogyha jól működnek, ez a jó működés pedig úgy biztosítható, hogyha odafigyelünk az átláthatóságra és a megfelelő irányításra. Emellett a szervezeteknek jól kell működniük a belső piacon, és Fontos, hogy a belső piacot ne fenyegetésként tekintsék ezek a szervezetek, hanem sokkal inkább, ahogyan az, a jelentéstevő is foglalmazott, egy lehetőségként kell tekinteni a belső piacra. Én megmaradnék az általános megjegyzéseknél, ahogyan eleint is elmondtam. Nagyon szívesen válaszolok, reagálok a különböző kérdésekre, megjegyzésekre, de nem szeretnék hosszabban beszélni, mint amennyi időt kaptam, ezért most azt javasolnám, hogy ennyiben hagyom, de ahogyan elmondtam, az Európai Bizottság nagyon szívesen kitér a részletkérdésekre, és egy dolog még, ami fontos, nagyon fontos, hogy a munkájuk és az eszmecserék folyamán elválasztják, elválasztják a vélt és a valós problémákat. Nyilván nem az én tisztem, hogy javaslatokat adjak a parlamentnek, vagy a tagállamoknak azzal kapcsolatosan hogyan dolgozzanak, de nagyon fontos eh, látni, hogy ez egy érzékeny kérdés. Az elmúlt hat hónap során az érdekelt körökkel, a parlamenttel, tanácssal folytatott megbeszéléseink során eh, javítási, jobbítási javaslatokat tettek a szöveggel kapcsolatosan. A tanácsi munkacsoportban is megvitattunk már ilyeneket, és biztos a parlament is tesz majd ilyen javaslatokat. Természetesen a bizottsági javaslat javulásra szorul, főként egy ilyen javaslat, amely, ahogyan elmondtam a bevezetőmben, nagyon sok különböző közös jogkezelő szervezetre terjed ki, és közös jogtula- és jogtulajdonosokra, alkotók, előadók ide tartoznak, és más egyéb jogtulajdonosok és különböző jogok is, de ezeket mind le kell fedni, hiszen minden egyes esetben arról van szó, hogy egy jogtulajdonosnak egy megfelelő összeghez joga van. De fontos látni azt, hogy melyek azok a szövegrészek, amelyek általánosabb elveket fektetnek le, vagy, és melyek azok a szövegrészek, amelyek a részletekre térnek ki, és amelyeken lehet javítani. Ahogyan be, a bevezetőmben elmondtam, fontos, hogy minden közös jogkezelő átláthatóan, megfelelően tudjon működni, mégpedig a belső piacon belül. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a létező jogi társasági formá, jogi formákat ne veszélyeztessük. Mindent meg fogunk tenni, hogy biztosítsuk, hogy az irányelv hatáját is tisztázzuk. Mind ahogyan mondtam, több olyan kérdés is van, amely még vitatárgyát képezi, és ahol javításra, javulásra van szükség, de úgy gondolom, az irányelv javaslat, mint olyan, azt hiszem nagyon észszerű, és hogyha azt akarjuk, hogy jól működjön az egységes piac az Európai Unióban a 21. században, akkor változtatnunk kell a dolgokon, mert, mert azt gondoljuk, hogy nincs szükség változtatni a dolgokon, akkor tévedünk. Úgy gondolom tehát összességében, hogy mindenki érdekeit szolgálja, hogyha annak alapján folytatjuk a munkánkat, hogy mennyire fontos szerepet játszanak a közösségkezelő szervezetek. Még 20 másodpercem van. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy felszólalhattam, és természetesen várom a kérdéseiket, megjegyzéseiket. Köszönöm. Köszönjük szépen Pratt asszonynak. Most ez volt a bevezető, most következik az első kör. Meg is adom a szót az első fordulónk felszólalójának, Jean Martinnak. Parancsoljon. Je ne parlerai que du volet gouvernance et transparence. Csak a kormányzás és átláthatóság kérdéseiről fogok beszélni a napirend alapján, és arról a munkáról, amelyet a francia kulturális és kommunikációs miniszterasszony felkérésére végeztem, és amelyet az egy francia szerv nevében végzek szakértőként, tehát független szakértőként szeretnék itt most hozzászólni. Én magam is független vagyok, és a jelentés is független szeretne lenni. Nos, hogyan is végeztem el az elemzést, és hogyan is jutottam a következtetésekre? Egyrészt lehetőség, arányosság és sokszínűség. Ezek az alapszavak, vagy modularitást is mondhatnék, hiszen modulálni szeretnénk a sokszínűséget. Nos, ezen három szó alapján lehet az elemzésemet értelmezni. Először is az opportunitás, lehetőség, ez pozitívan értelmezendő. Valóban támogatjuk ezt a kezdeményezést, hiszen a közös jogkezelő szervek nagyon fontos szerepet játszanak, egyre fontosabb szerepet játszanak, amint arra várhat, ez várható, Gallo előadó asszony is utalt. a gazdaság szempontjából rendkívül, rendkívül fontos szerepet játszanak, tehát gazdasági felelősségük és a ö, tágabb értelemben véve társadalmi felelősségük is van, tehát fontos, hogy a szereplők és a társadalom tagjai tudjanak erről a jelentőségről, és megbízzanak bennük, ez rendkívül fontos, és éppen ezért különböző rendelkezések, intézkedések segítik a tagállamokat abban, hogy javítsanak, létrehozzanak, vagy megerősítsenek már meglévő nemzeti rendelkezéseket ebben az irányban a kiválóság és a bizalom jegyében. Tehát ezért is támogatjuk ezt a kezdeményezést a kormányzás és az átláthatóság szempontjából. Hogyha ezen kérdéseket megnézzük, köszönöm a mellettem ülő hölgynek, hogy erre rámutatott, hogy minden szöveggel kapcsolatban természetesen lehet még a szövegen javítani, ez természetes, hiszen hogyha többen ö, gondolkozunk valamiről, akkor okosabbak vagyunk, mint hogyha egyedül tennénk mindezt. Tehát akkor is, hogyha egy okos ember elvégzett egy munkát, hogyha mások hozzászólnak, ehhez még lehet rajta javítani. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy ezen a, az anyagon még javítsunk, és éppen ezért pozitív bírálatot szeretnék most elmondani. A szöveg olvasásakor gondolom önöknek is feltűnt, hogy ez három módon jellemezhető. Egyrészt ez egy egységes modellre alapul a közös jogkezelés szempontjából, pedig hát a közösségi szövegek alapján itt többfajta formájú, módszerrel dolgozó és felépítésű rendszerről beszélhetünk, tehát valahogy figyelembe kellene venni az egyes tagállamok különbözőségét és az Európai Unió sajátosságait is. Ezen kívül az irányelv javaslat nem akar megkülönböztetést tenni a piacok között bizonyos technikai jellegű szövegek, anyagokon túlmenően a piac strukturálására irányuló hatások is vannak, úgyhogy ezen rendelkezések, amelyeknek az lesz a hatása, hogy struktúrálják, szerkesztik a piacot, fontos, hogy a pertinens piacok tulajdonságait figyelembe vegye. Tehát nem szabad, hogy csak egy fajta módon közelítsük meg ezt a rendszert. Figyelembe kell venni, hogy különböző piaci jegyek léteznek, és így lehet jobban kialakítani az egységes piacot. Végül pedig rendkívül részletes rendelkezések vannak, olyannyira részletesek ezek, hogy felmerül a kérdés, hogy jogi szempontból mennyire pertinens mindez. Úgy gondoljuk, hogy ez már-már infralegislatív európai szintet képviselnek, tehát nem a szubszidiaritás, hanem az arányosság szempontjából figyelembe kell venni ezt a tényt. Éppen ezért a javaslatomnak az a célja, amelyet most bemutatok önöknek, hogy vegyük figyelembe, hogy a jogi, gazdasági szempontból mennyire sokszínű a helyzet, Javítani kell az arányosság elvét a bizottság javaslata alapján. Emlékeztetnék rá, hogy a közösségi fellépéseknek a lehető legnagyobb mozgástelet kell hagyniuk a tagállamok már kialakított döntéshozatali és jogi rendszereinek, és lehetőséget kell, hogy adjanak a tagállamoknak, hogy különböző megoldásokat használjanak azért, hogy a közösségi fellépés célkitűzéseit megvalósítsák. Ez a 2001-es Európai Tanács bizottság által elkészített jelentésében található. Nos, Nézzük meg az ajánlásokat. Az első ajánlás sorozatban általános ajánlásokról van szó. Itt elsősorban azt javasoljuk, hogy vizsgálják meg az alapvető különbségtételt a között, hogyha egy tagállamban létezik egy ö, jogi ellenőrzési rendszer a közös jogkezelő szervekre vonatkozóan, azt gondolhatjuk, hogy ebben az esetben, az irányelvben egy ö, ö, light ö, rendszert kell célba ö, venni, és hiszen, hogyha már létezik a tagállamban egy ilyen jellegű felügyeleti rendszer, akkor a szövegben erre vonatkozóan csak egy könnyített verzióról beszélhetünk. Hogyha viszont nem létezik még, még ilyen a tagállamokban, akkor ebben a helyzetben megerősített verzióról kell beszélnünk és természetesen nem lehet kötelezővé tenni az irányelv javaslatban minden tagállam számára, hogy ilyen rendszert bevezessenek. A második ajánlásom a bizottság egyik ö, tulajdonságára ö, utaltam. Itt egységes ö, modellről beszélünk, nos ö, nem létezik ilyen egységes ö, modell, hiszen ö, van ö, kötelező és van önkéntes ö, közös jogkezelési rendszer, és ezt a kettőt nem szabad összekeverni, hiszen ami a működésük szükségleteit, ami a szereplőket illeti, nagy különbségek vannak, és az irányelvben is ezek a javaslatok tehát nem lesznek kompatibilisek a nálunk Franciaországban és Európában bizonyos országokban kialakult rendszerrel. Nos, tehát ami az általános szabályokat illeti, megint csak az érintett piacok sokszínűséget kell figyelembe venni, hiszen az, hogy a befizetési vagy a kiviteli szabályok nem működhetnek ugyanúgy, például az audiovizuális területen vannak olyan gazdasági szereplők, akik szeretnének sugárzási és más jogokat megszerezni, és igen, tág jogokról van itt szó, tehát ezért biztonságra, láthatóságra, könnyű hozzáférésre van szükségük. Más piacokon viszont éppen ezért nem elképzelhető, hogy ne differenciáljuk az egyes működési területeket. Végül pedig, ami a közös jogkezelő szerveket illeti, hogyha megnézzük a, a kapcsolatot, a jogtulajdonos, a szerző, a, és ezen szervek között. Hát egészen más a helyzet, hogyha egy társadalmi szervről van szó, amikor is figyelembe kell venni, hogy a valóságban hogyan is néznek ki a részletek. Nos, ami a második cikket illeti, és a közös jogkezelő szervek definícióját illeti. Van egy komoly aggodalmam azzal kapcsolatban, hogy az elfogadandó ö, javaslat esetleg tisztességtelen versenyt hozna létre. Ez természetesen egy alapkövetelmény, amivel foglalkoznunk kell. Miért is beszélek én itt tisztességtelen versenyről? Mert meg kell néznünk, hogy hogyan definiáljuk a közös jogkezelő szerveket. Hogyha a ö, jogkezelői piacot felosztjuk, különböző területekre, és az alapján osztjuk fel, hogy egyrészt a jogkezelő szervek, másrészt pedig a jogkezelő szervek alá nem kerülő területeket osztjuk szét, akkor nem a versenyszabályok alapján osztjuk fel ezt a piacot. Tehát meg kell nézni ezen javaslat hatáját. Nem szabad eltérni az alapvető érintettektől, akik frontálisan versenyhelyzetben kerülnek a hagyományos jogkezelő szervekkel. Tudjuk, hogy vannak független kereskedelmi szereplők, akik adott esetben a hagyományos jogkezelő szervekkel versenyhelyzetben vannak. Hogyha nem vezetünk ide be szabályokat, akkor tisztességtelen, akkor versenytorzulás okoz, tehát modulálni kell, modularitás megint csak a kulcs szó, egyes szereplőkre vonatkozóan a piacot. Egy további ajánlásom, hogy nem szabad, hogy az Európán kívüli vállalatokra ne vonatkozzanak azok a kötelezettségek, amelyek az európai közös jogkezelő szervekre vonatkoznak. Máskülönben, máskülönben megint csak igencsak káros versenytorzító hatást hoznánk létre, amely rendkívül káros lenne az európai társaságok szempontjából. A 2.5-ös cikkel kapcsolatban az apporttal kapcsolatos szabadságra vonatkozik ez a cikk az európai területen az egyes hatóságok dönthetnek erről. Nem szabad, hogy ez az elv abszolút értelmezést kapjon, és így káros lehessen a közös jogkezelő szervek működésére. Mérleget kell, egyensúlyt kell kialakítani úgy, hogy ezen szervek természetesen a jogtulajdonosok szabadságjogai tiszteletben kell, hogy tartsák, ugyanakkor a saját kezelési és kezelés hatékonysági szabályait is figyelembe kell, hogy vegyék. Mint már említettem, a felhasználók szempontjából vannak olyan igények, amelyekre reagálni kell. Ez azt jelenti, hogy nem szabad ezen jogokat szétforgácsolni, a kezelési szempontokat is figyelembe kell venni. És a szabályozással nagyon fontos az arányosság elvét tiszteletben tartani a hatékonyság szempontjából. Tehát vannak versenyhatóságok, vannak különböző ellenőrző szervek, amelyek ellenőrizhetik a helyszínen az érintett piacok szempontjából, hogy mely szabályokat érdemes helyi szinten bevezetni. Végül elnézést, talán már ki is futottam az időmből, tehát ami pedig a közös jogkezelő szervek kezelésében az érintettek bevonását illeti, megint csak figyelembe kell venni a tapasztalatokat, hogy mennyire más helyzetek alakulnak ki egy kereskedelmi jellegű, egy egyesületi jellegű szerv között. Tehát megint csak nem szabad túlságosan rugalmatlanul kezelni a helyzetet, hogyha csak egységes szabályokat vezetnénk be minden ilyen jogkezelő szervre vonatkozóan a közgyűlésnek exkluzív hatásköröket akarnak adni, eh, amit nem lehet delegálni. Nos, megint csak eh, vannak eh, olyan hatáskörök, amelyek a közgyűlésre tartoznak, mások pedig inkább más jellegű hatáskörök, tehát nagyobb ellenőrzésre, felügyeletre van szükség, ennek ugyanolyan hatása lenne elnézést, mert megint csak túl sokáig kértem szót. Emlékeztetnék rá, hogy ezen irányelvjavaslat egyik fő pontja a felügyelet és a az érdekek közötti konfliktusok kezelésének a kérdése. Nos, ezen felügyeleti funkciót meg kell erősíteni, és meg kell nézni, hogy melyik legyen ez a felügyeleti szerv. Legyen-e ez a felügyeleti bizottság? Ez nem biztos, hogy a legmegfelelőbb szervezet, és esetleg a funkciók összezavarásához vezethetne ez a javaslat a mostani eddig ismeretes szervek között. Nos, ami pedig az összeférhetetlenség kérdésével kapcsolatban pedig fel kell tenni a kérdést, hogy miért ne vonatkozna az ellenőrző szervre az összeférhetetlenség elvével kapcsolatos szabályok ami az összeférhetetlenség elkerülését, megelőzését illeti, nos, hát azok, akik ezt ellenőrzik, rájuk is kell, hogy vonatkozzanak ugyanezen szabályok. És ez is az kiigazításokhoz tartozna. Végül pedig javasolnám, hogy nem egy technikai, jogi, gazdasági megközelítésre van itt szükség. Ezen irányelv sokkal inkább strukturáló jellegű, mint ahogy azt első olvasatból várhatnánk, Ebből a szempontból a hatástanulmányok jó lett volna néhány szimulációt is tartalmaznak az ügyletekre vonatkozóan, de tudom, hogy ezt nagyon nehéz elvégezni. Ez lesz az utolsó mondatom. Tehát valódi választást kell ö, végrehajtani, aközött, hogy hogyan lehet a kormányzáson javítani, és az átláthatóságon is egy ugyanakkor. Köszönjük szépen! De hát számomra ez újdonság volt, hogy háromszor is be lehet fejezni egy előadást, de minden esetre nagyon szépen köszönjük. A következő Holzmüller úr, aki a Gemától érkezett hozzánk, a Gema vezető grémiumától. Parancsoljon. Elnök úr, Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy először is elmondjam, mennyire hálás vagyok a Júri Szakbizottságnak, hogy elmondhatom, a mai meghallgatás alkalmával, hogy mi a GEMA álláspontja. Mielőtt rátérnék a prezentációm tartalmára, szeretnék mondani néhány szót a szervezetről, melyet képviselek. A GEMA Németország legnagyobb közös jogkezelő szervezete, és több mint 65 ezer tag szellemi tulajdonjogait képviseli, ide tartoznak különböző zeneszerzők, dalszövegírók és egyéb zeneipari kiadók. Németországban több mint két millió jogtulajdonost Németországban és világszerte is több mint két millió jogtulajdonost képviselünk. Egy non-profit szervezet vagyunk, nem a saját érdekeinket képviseljük, hanem a tagjaink kollektív jogait és bizalmi kötelezettséggel tartozik a GAMA irántuk. A GEMA teljes mértékben elismeri és támogatja egy európai közös jogkezelő szervezetekre vonatkozó keret létrehozását. Üdvözöljük a bizottság javaslatát, és úgy gondoljuk, hogy egy irányelv a megfelelő eszköz ahhoz, hogy megteremtsük az alapját annak, hogy a jövőben a kollektív jogkezelő szervezetek továbbra is kulcsfontosságú szerepet töltsenek be az Európai Unióban. Emellett üdvözöljük az irányítás és átláthatóságra vonatkozó rendelkezéseket is, amelyeket tartalmaz az irányelv tervezet. Németországban nagyon magas standardok érvényesülnek már ma is ezen a területen, ezért úgy gondoljuk, hogy a GEMA már most elege javaslat, az irányelv javaslat rendelkezéseinek. Mivel azonban a különböző tagállamokban más és más szabályok érvényesülnek, sajnálattal látjuk, hogy a harmonizáció az irányelv javaslattal sem valósul meg megfelelő mértékben, ezért úgy látjuk, igen nagy a veszélye annak, hogy a közös jogkezelős szervezetek, amelyek szigorúbb szabályozást alkalmazó tagállamokban találhatóak, versenyhátrányba kerülhetnek. Nyilvánvalóan versenynek kell érvényesülni a jogkezelők, a jogtulajdonosok között, de Fontos, hogy ez a verseny fair legyen, méltányos legyen. Annál is inkább igaz ez, hogy a szolgáltatási irányelv közös jogkezelő szervezetekre vonatkozó része nem teljesen világos. Hogyha belegondolunk, hogy milyen mértékű határokon átnyúló szolgáltatások érvényesülnek manapság, akkor ez még nehezebb helyzetet teremt, erről majd részletesebben szólok néhány másodpercen belül. Az irányelvjavaslat javaslat azért aggaszt bennünket annyira, mert nem teszi világosá, hogy a határokon átnyúló tevékenységekre, ami a közös jogkezelő szervezeteket illeti, milyen szabályok érvényesek. És pontosan ezt várnánk el többek között ettől az irányelvtől, nevezetesen, hogy jogbiztonságot teremtsen ezen a területen. Különösen aggasztó, hogy nem egyértelmű, hogy mely szabályok érvényesek a határokon átnyúló tevékenységet folytató kezelő szervezetekre, és mely szabályok érvényesek a különböző nemzeti hatóságokra, amelyek ilyen szolgáltatásokkal foglalkoznak. Előfordulhat például, hogy a GEMA engedélyt ad ki egy ö, francia jogtulajdonosnak, miközben a szabályok miatt előfordulhat, hogy a jogtulajdonosnak nem a francia hatóságokhoz kell fordulnia egy jogvita esetében, hanem a német hatóságokhoz. Ez egyfajta bizonytalanságot teremt. Kétséges, hogy egy ilyen megközelítés megfelelő-e és egyáltalán alkalmazható-e. Mi úgy gondoljuk, hogy függetlenül attól, hogy a szolgáltatási irányelv alkalmazandó a közösségkezelő szervezetekre, vagy sem, és most itt nem bocsátkoznék bele ebbe a kérdésbe. Ettől függetlenül fontosnak tűnik, hogy az új irányelv meghatározza, hogy a közös jogkezelő szervezetekre mely tagállam öm, szabályai vonatkoznak. Úgy gondoljuk, hogy azon szabályozások, vagy rendelkezések, amelyek ami a jogkezelő szervezetek létrehozására vonatkoznak. Úgy gondoljuk, hogy valamiféle felügyeletnek meg kell valósulnia, de a származás országa megteheti ezt, tehát az az ország, ahol létrejött a közös kezelő szervezet. Ami viszont az engedélyezési tevékenységet illeti a felhasználók felé, ilyen eh, például a díjszabás meghatározása, az engedélyezés eh, önmaga, eh, jogviták rendezése és így tovább, Jobb megoldásnak tűnik, hogy a célország hatályos szabályai legyenek érvényben. Úgy gondoljuk, hogy itt világosabbá kell tenni a helyzetet, az új irányelv javaslatban, hogy jogbiztonság teremtődjék, és nagyobb védelemmel részesüljenek a felhasználók, azaz fogyasztók is. Hölgyeim és uraim, mielőtt zárnám mondanomat, két általánosabb megjegyzésem is volna. Nem szabad szem elől vesztenünk azt, hogy csak is a jogkezelő szervezetek közötti együttműködés érheti el európai szinten azt, amit egyetlen egy jogkezelő szervezet tesz egy adott tagállamban, nevezetesen, hogy összefogja a különböző jogtulajdonosok jogait, és megfelelő egyensúlyt teremtsen a felhasználók és a jogtulajdonosok érdekei között. Főként a több területre kiterjedő engedélyezés esetében nagyon fontos, együtt tudjanak működni a különböző jogkezelő szervezetek. Az irányelv tervezett hármas fejezetében szereplő öm, rendszert kivéve az irányelv tervezet nem tartalmaz konkrétumokat a közösség kezelő szervezetek közötti együttműködésre vonatkozóan. Míg az együttműködésnek nincs megfelelő jogalapja, úgy gondoljuk, a közösségkezelők nem fognak ilyen együttműködésben részt venni. Ezért a határokon átnyúló közösségkezelő szervezetekre vonatkozó irányelv nek biztonságot kell teremtenie ezen szervezetek számára, hogy együtt tudjanak működni egymással. Emellett tisztázni kellene azt is, hogy elviekben a közösségkezelő szervezetek közötti együttműködés jogi szempontból is kívánatos és legitim. Hölgyeim és Uraim, Gáló asszony a jelentésében, illetve bevezetőjében kiemelte, hogy a repertoárok fragmentációja az egyik legnagyobb veszély, és igaza van, ebben a kontextusban fontos belegondolnunk abba, hogy a repertoárok összevonása erős közös jogkezelőket, jogkezelő szervezeteket követel meg. Csak is így lehet megfelelően képviselni mind a felhasználók, mind az alkotók érdekeit. A közös jogkezelő szervezetek egy széleskörű repertoár számára lehetővé tudják tenni az alacsony költségeket és a közös érdekek képviseletét. Emellett a piaci hozzáférés és az azonos díjszabás elve érvényesül a több és kevésbé népszerű repertoárok érdeké esetében is. Ezen túlmenően a közös jogkezelő szervezetek nagyon fontos társadalmi és kulturális szerepet is betöltenek. Annak érdekében, hogy ezen, szerepének, ezen szerepüknek eleget tudjanak tenni, a közös jogkezelő szervezetek számára lehetőséget kell biztosítani, hogy a repertoárjukat összevonják. Éppen ezért a közös jogkezelő szervezetek elengedhetetlenek az egész rendszer működése szempontjából is. A közös jogkezelő szervezetek szolgáltatásai elengedhetetlenek a kulturális sokféleség megőrzése és a kreatív iparágak virágzása szempontjából Európában. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezeket elismerje az új készülő irányelv. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük Holzmuller úrnak, mondja az elnök. A következő Janine Laurent asszony, aki az SAA, a Society of Audiovisual Authors eh, igazgatója. Parancsoljon! Köszönöm szépen. Janine Laurent a nevem. Az SAA-nak vagyok eh, az egyik vezetője. Franciaországgal és Belgiumban is eh, foglalkozom. Az igazgató tanács elnöke vagyok, Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm a képviselők munkáját, és Galó asszonynak is köszönet a jelentésért. Ami minket illet, mi az általános elképzeléseket az irányelben támogatjuk, most viszont szeretném elmondani, hogy az audiovizuális társaságoknak milyen speciális jellegzetességei vannak. 25 tagunk van, és 10, 120 ezer forgatókönyvírót, rendező képviselőt, képviselünk. A célunk az, hogy az audiovizuális területen a jogok Európában biztosítva legyenek. Amit itt zöld és szürke színben látnak, vagy fehér színben, mutatja, hogy a különböző országokban milyen területekkel foglalkozunk, milyen munkákat fedünk le, és látható, hogy a, ezek a közös jogkezelők az összes piacot lefedék. látják, hogy a TV és TV programok és az ezekkel kapcsolatos jogok esetében ezt, ezt egy európai keret jogszabály fedi le, és a forgatókönyvírók, rendezők esetében ők is fedve vannak egész Európában. Kaló asszonynak igaza van abban, hogy a legfőbb gondunk az kell, hogy legyen, hogy az online forgalmazással mit kezdjünk Európában. Ami a mi piacunkat illeti, forgatókönyvírók és rendezők, itt a tagjainknak csak 50%-a szed be jogdíjat e területen, akkor hogyan vannak fizetve a rendezők és a forgatókönyvírók? A szabályok különbözőek az EU területén. A következő grafikon a zenét, zeneterületét mutatja. Ez az egész zöld, tehát itt azt jelenti, hogy közös jogkezelő szervezetek foglalkoznak vele. Most pedig visszatérek ahhoz, amit Martin úr mondott. Különböző piacok léteznek, és az audiovizuális társaságok nem rendelkeznek monopólhelyzettel. A jogokra vonatkoznak különböző jogszabályok, és nagyon kevés az exkluzív kizárólagos jog, tehát az alapszabály szerinti és jövedelmezési jogokkal foglalkoznak inkább ezek a társaságok, és azért harcolnak, hogy az online jogok területére is bejussanak. A kérdés, hogy ez mit jelent, az audiovizuális társaságok Na, különböző igényeik vannak arra, hogy a lehető legjobban szolgálják a tagjaik érdekeit az audiovizuális társaságok tagjai eh, különböző védő intézkedéseket, eh, védelmet igényelnek. Az irányelvet illetően a megközelítés eh, egységes a közös jogkezeléshez, de az összes területre és az összes ágazatra ki kell, hogy terjedjen ezen társaságok tevékenysége, ami pedig az esetjogot illeti, ezt a zenére alapozták, és ez gyengíti a forgatókönyvírók, írók és rendezők jogait. Egy másfajta jogszabályra van szükségünk, szabályozásra azért, hogy abban a helyzetben legyünk, hogy a kollektív engedélyeket ki tudjuk adni, ki tudjuk terjeszteni, és a jövedelmezési jogokat kezelni tudjuk. Most pedig a következő dián azt mutatom, hogy véleményünk szerint mely területeken van szükség javításra, majd pedig néhány megoldásra is kitérek, amelyeket mi javaslunk. Először is úgy gondoljuk, ahogy elhangzott, hogy mi nem jogkezelő szerv vagyunk, hanem inkább kollektív szervezet, és véleményem szerint ez nem megfelelően kezeli az irányelv, de ezen lehet javítani, ahogy Martin kollégám mondta. A szabályok világosak és egyszerűek kell, hogy legyenek, és egyelő esélyeket kell biztosítani a jogkezelést illetően egész Európában. Nem csak közös jogkezelő szerv vagyunk, hanem nagyon sok támogatást nyújtunk a tagoknak, és ezt a szövegben a szövegezést, és az irányba a szövegezést ki kell javítani, ezzel kapcsolatosan. Nem a profit a célunk, hanem minket maguk a szerzők hoztak létre, mert szükségük volt egy olyan szervezetre, amelynek segítségével erősebbek, és a pozíciójuk is erősödik akkor, amikor tárgyalnak. Ezt mindenképpen meg kell érteni, hogy ez a szervezetet maguk a szerzők hozták létre. Ahogy elmondtuk, az audiovizuális területen munkálkodunk. Az irányelv által lefedett néhány terület, például a jó kategória, ez olyan fogalom, amelyen változtatni kellene, mert ez gondot okoz, ha, ha nem, akkor gondot okoz az audiovizuális társaságoknak, mert a kiterjedt közös jogkezelése nem terjed neki a jogkategóriákra. Északi országokban, azután Olaszországban, Spanyolországban, Lengyelországban jog létezik a javadalmazási jog, de ezek a törvények a döntést követően már jöttek létre, amikor a különböző jogkategóriákat szétválasztották. Mindenképpen együtt kell dolgoznunk azért, hogy a piac az felhasználók számára egyszerűbb legyen. A versenyhatóságra gondolunk a tárgyalások során, mert ez mindig problémát jelent, amikor együtt dolgozunk ami a tagságot illeti, megértettük az irányelv tervezetben szereplő részleteket, a tagok beléphetnek, kiléphetnek, de a visszaéléseket el kell kerülni, mert sokszor belépnek egy társaságba, aztán kilépnek, és van, amikor egyes társaságok csak a legnehezebb jogokkal foglalkoznak. Meetings are very important, but in our world where we have to make decisions very often döntéseket gyorsan meg kell húz, hoznunk, és a közgyűlés időnként a felügyeleti testületnek jogot ad arra, hogy a menedzsmenttel együtt döntéseket hozzon. Mint elmondtam, a 12 hónapos magasfokú gondosságot bevezessük, ami a forgalmazást illeti, tehát 12 hónapos forgalmazás, és támogatjuk az átláthatóságot, a társaságok többsége így is tesz. Mindent meg kell tenni azért, hogy ezt az átláthatóságot javítsuk, sokszor a túl részletes információnak ellentétes hatása van, ami a költségeket illeti a tagok számára, és szerintünk a tagoknak kell dönteniük arról, hogy mit akarnak és mit nem akarnak részletként az átláthatósági jelentésbe belevenni. Utolsó megjegyzésem a következő. Szükségünk van néhány szabályra ahhoz, hogy a azokkal a közreműködőkkel kapcsolatosan, akikkel dolgozunk, legyenek jogaink, vagyis az átláthatósági kötelezettség vonatkozón minden olyan szervre vagy szervezetre, amely a jogkezelési tevékenységbe részt vesz. A másik, a tarifa, amely a, az irányelben szerepel, ez legyen tisztességes, ami a repertoárt illeti, tisztességes javadalmazásra van szükség a tagjaink számára. Köszönöm, és készen állok arra, hogy kérdéseikre válaszoljak. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig az EDIMA képviselője következik, Wes Himes úr, parancsoljon öni a szó. Thank you. I'm Wes Himes, I'm a director with the... Köszönöm, West Himes vagyok, az Európai Digitális Média Társaság igazgatója vagyok, az EDIMA igazgatója. Több millió európai fogyasztó számára juttatunk el termékeket, és most a zene szolgáltatása kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Először is köszönöm, hogy meghívtak minket erre a meghallgatásra. Mindenek előtt a jelenlegi nehézségek már szinte 13 éve léteznek, mióta a szerzői jogok irányába hatályba lépett és azóta kialakított egy engedélyezési rendszert. Akkor úgy éreztük, hogy nem volt a célnak megfelelő ez a rendszer, és hogy gyorsan kell rajta változtatni ahhoz, hogy mi a e, zeneműveket e, e, tudjuk továbbra is terjeszteni, ezt már 2000-ben elkezdtük ezt a munkát. Nos, hát amit ma látunk, az nem sokkal különbözik attól, ami 13 évvel ezelőtt volt életben. A piac nyomására a, a közös jogkezelő szervek engedélyezésével kapcsolatban továbbra is rendkívül felaprózódott a rendszer egy igen gyorsan változó zeneszolgáltatási piacon Európában. Az első fő szó az a gyorsaság, gyors 13 évvel ezelőtt az engedélyezéssel kapcsolatban azt gondoltuk, hogy ahhoz, hogy az egész Európai Unióban a zeneszolgáltatást tudjuk terjeszteni, ahhoz 54 vagy több ilyen jogkezelő szervel kell Európában felvenni a kapcsolatot, és általában több mint 180 napra van szükség ehhez szükség. Nos, ez javult ez a helyzet az elmúlt 13 évben, de továbbra is rendkívül nagy hatékonyságra van szükség ahhoz, hogy még hatékonyabbá tegyük a rendszert. A második fő kérdés a piaci penetráció kérdése. Bizonyos szervezetek, gazdasági szereplők felépnek egyes piacokon, mások nem. Nos, ez a mostani rendszere is igaz, és ahhoz, hogy mindenki hozzáférhessen a szolgáltatásokhoz, javítani kell a, rendszeres, a rendszeren. Gyakorlati lépéseket szeretnék javasolni ebbe az irányba. Itt vannak a prioritásaink, ezeket nem fogom most felsorolni, ezeket önök is elolvashatják, de ö, szeretném az első és a negyedik pontot kiemelni, Az egyik legnagyobb nehézség az, hogy ez a rendszer, amely de facto ö, volumen ö, takarékossági rendszeren alapszik, nagyon fontos itt egy olyan eladót találni, aki gyorsan szeretné a szolgáltatásait a piacra juttatni. Mi ezt elismerjük, tudjuk, hogy előnye van annak, hogy van egy ilyen one-stop shop nagyon sok jog szempontjából, de nincsen olyan rendszer, amelyet megfelelően lehetne kalibrálni ahhoz, hogy egy ilyen mindenki számára előnyös kapcsolatot tudjunk kialakítani, és így sokkal gyorsabban lehessen ezt a, az ügyletet létrehozni úgy gondoljuk, hogy az e, egyedülálló szolgáltató nem szabad, hogy az offline modell áldozatává váljon, hiszen az egészen más szolgáltatásokat nyújt. E, mindenképpen a e, közvélemény számára elérhetővé kellene ezeket tenni, és nem szabad, hogy ez minden más kereskedelmi tárgyalásra kihasson a szolgáltatók és a, az engedélyezők között. De néhány gyakorlati intézkedést szeretnék most javasolni. Elsőként úgy gondoljuk, hogy ami a közös jogkezelő szervezetek kezelését illeti, megfelelő gyorsaságra van szükség, tehát hogyha valaki új zenei szolgáltatást szeretne indítani, megfelelő gyorsasággal tudja a jogokat megszerezni. Nos, a bizottság azt mondta, hogy bizonyos észszerű lépésekre van szükség ezen szervezetek részéről. Mi úgy gondoljuk, hogy egy kicsit nagyobb szándékra lenne itt szükség. Mi úgy gondoljuk, hogy egy ilyen közös jogkezelő szervezet irányító bizottságát 24 havonta kellene újra felállítani, és szükség lenne egy nem csak a jogtulajdonosok számára, hanem a felhasználók számára is előnyös rendszert kilakítani. Ugyanez igaz a felügyeleti szerepre is. Úgy gondoljuk, hogy rotálni kellene az ott lévőket azért, hogy állandóan frissítsék az ottani feladatokat és hatásköröket. És azt gondoljuk, hogy gyorsabb döntéshozatalra van szükség, és több döntéshozatalra, hogyha kérünk egy engedélyt, akkor nem szabad, hogy hónapokig várjunk a válaszra hogyha egy ilyen engedélyt kérünk, akkor nem szabad, hogy ö, több hónapig kelljen várni az ezzel kapcsolatos válaszra. Különböző intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy sokkal gyorsabban egy inkább reaktív rendszert tudjunk a felhasználók szempontjából kialakítani. Tehát ezek voltak a javaslataink. Ö, ezen kívül azt gondoljuk, hogy szigorúbb szabályra van szükség a reakcióidő szempontjából. Például hogyha valaki egy engedélyt kér, akkor azt gondoljuk, hogy 14 napon kell erre választ adni. És egy engedéllyel kapcsolatban annak az engedélyezését vagy elutasítását 60 napon belül kell kiadni. Úgy gondoljuk, hogy ezek rendkívül szűk és nagyon gyakorlati jellegű intézkedések, mégiscsak a felhasználók számára ez megnyugtatást jelenteni, hogy megfelelően reaktív ilyen szervezetek működnek és szeretnénk, hogyha számlákat is lehetne kiállítani. Mi is, nem csak a jogtulajdonosok ö, frusztráltak amiatt, hogy nincsenek ezzel kapcsolatban számlák, hiszen ö, hogyha megfelelő a számlázási rendszer, akkor ö, megfelelően vissza is tudjuk utána ö, juttatni a jogtulajdonos felé ö, a beszedett összeget és hát évek óta próbáljuk ezt kialakítani, de még a mai napig sincsen olyan rendszer, amely egyszerűen tudna arról beszélni, hogy mely jogot használtuk fel, mely társaságnál van az az adott jog, hogyan kell ezt kifizetni, és hogyan lehet őket kifizetni. Ennek vannak technikai követelményei is, de azt gondoljuk, hogy nem elég gyorsan változik a rendszer. Lépjünk tovább. Azt gondoljuk, alapvetően, hogy a felhasználóknak a szervezetekkel egy szánd, eladni szándékozó, vásárolni szándékozó alapon kell, hogy felvegyék a kapcsolatot, és egészen más lehet az adott joggal kapcsolatos helyzet, mint a több száz szolgáltatásra kapcsolatban, amelyek kapcsolatban megkapták már az engedélyt. Viszont, hogyha nem lehet gyorsan megállapodni egy új szolgáltatás engedélyezéséről, akkor azt gondoljuk, hogy valamilyen ö, szelepre van szükség, vagy valamilyen könnyítésre, hogy ö, megoldást találjanak az adott helyzetre, és ezért egy konkrétan adott szolgáltató egy adott engedélyezésével kapcsolatban ö, egyfajta ö, konfliktus kezelési rendszert lehetne létrehozni. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen közvetítői tarifát kellene létrehozni, és csak az két érintett fél számára kell, hogy kötelező jegye, legyen az ilyen jellegű döntés, nem szabad, hogy ezt precedensként felhasználják a piacon mások számára. Végül pedig, megismétlem, úgy gondoljuk, hogy a rendszernek vannak előnyei. Ez egy one-stop shop, volumentakarékosság, az, hogy egy helyen lehet több ö, jogot a felhasználó számára megkapni, és a jogok közvetítése szempontjából viszont alapvető javításra szorul a rendszer azért, mert nincsen megfelelő verseny a kollektív jogok területén, a közös jogok, jogok kezelése területén. Tehát jobb reakcióidőt szeretnénk, újra kell kalibrálni a felügyeleti bizottság funkcióit azért, hogy új irányítási tapasztalatot adjunk, és megfelelő reakciót a befutott kérésekre. Hogyha nincsen megállapodás, akkor megfelelő konfliktus kezelési rendszert kell kialakítani. Azt gondoljuk, hogy intelligensebb Európai Uniós rendszerre van szükség, hogy több legyen a szolgáltatás, és több legyen a felhasználó. Tehát ezek gyakorlati intézkedésjavaslatok. javaslatok ami a multiterritorialitás kérdésével foglalkozik. Nagyon érdek, nagy érdeklődéssel fogom azt a részt is meghallgatni. Ezzel kapcsolatban is vannak kialakított véleményünk. Remélem, hogy majd a vitában ott is hozzászólhatok. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük Heimz úrnak. Most pedig Declan Rudd következik, aki az Imrótól érkezett hozzánk Írországból parancsoljon. Köszönöm szépen. Az IMRO egy nemzeti szervezet, amely az előadói jogokat kezeli a jogvédett zene területén Írországban. Tagjai között számos zeneszerző, dalszövegíró szerepel, és hát képviseli a tengeren túli tagjait is, akik hozzá kapcsolódnak. Az IMRO nagyon örül, hogy itt lehet ma, képviseltetheti magát a mai meghallgatáson is, hogy elmondhatja véleményét az irányelv tervezettel kapcsolatosan. Két fő célja van ennek a tervezetnek. Először is hogy megpróbálja rávenni a jogkezelő szervezeteket arra, hogy közelítsék módszereiket, működésüket egymáshoz. Az elszámoltathatóság, az átláthatóság, a hatékonyság és pontosság növelése érdekében, tehát hogy jobb legyen az irányítás. Másodszorban pedig a cél az, hogy több területre kiterjedő engedélyezést ösztönözzön a közös jogkezelő szervezetek részéről. Az IMRO ma csak az irányítás vonatkozó javaslatról fog, javaslatokról fog beszélni az irányelv tervezeten belül. Az Imró üdvözli a bizottsági javaslatot, de úgy érzi, hogy bizonyos területeken tovább is mehetne a jogszabálytervezet. Különösen örül az Imró annak, hogy megpróbálják az átláthatóságot, elszámoltathatóságot növelni Európa szerte, olyan területeken, mint amilyen például a jogdíjak kiosztásának hatékonysága és pontossága, továbbá a különböző kulturális és szociális és általános közétételi követelmények. Vannak azonban olyan területek, amelyeket talán érdemes lenne pontosítani az irányelv tervezeten belül, ezekről fogok most beszélni. Egyes fejezet, általános rendelkezések. Úgy tűnik, hogy a független jogkezelő szolgáltatókra nem vonatkozik az irányelv, nem tartoznak ezek a hatája alá amelyek azonban hasonlóképpen működnek és hasonló szolgáltatásokat ö, nyújtanak, mint a közös jogkezelő szervezetek, és hogyha ez így van, akkor ugyanolyan átláthatósági és elszámoltathatósági szabályokat kell rájuk is vonatkoztatni. Másodszorban pedig Fontos, hogy az irányelv minden olyan közös jogkezelésű szervezetre vonatkozzon Európában, amelyek akár irányítása, akár lehet az EU-n kívül is. Ami a második, cikk, második fejezetet illeti, illetve annak 7.5-ös cikkét, nem megfelelő, például a mi szemszögünkből a befektetési döntéseket ráruházni a közgyűlésekre vagy általánosabb gyűlésekre. Fontos, hogy ezek a vezető grémium kezében legyenek ezek a döntő, döntések, emellett a felügyeletet ellátók kezében kell összpontosítani a disztribúciós döntéseknek, és emellett, ami a 8 cikket illeti, úgy gondoljuk, hogy világosá kell tenni, hogy a felügyelő funkció gyakorlatilag az igazgatóságot illeti meg. Ha ezt nem tisztázza a szöveg, akkor egy további felügyeleti szint jön létre, amelyre véleményünk szerint nincs szükség. A 12-es cikken belül, illetve a 12 per 1-es cikken belül a jogdíjak kifizetésének gyakoriságáról van szó. Az Imro úgy gondolja, hogy nem megy elég messzire a szöveg, ugyanis nem tér ki egyértelműen a jogdíjak kifizetésének gyakoriságára. Sok európai, nagy európai közösségkezelő szervezet a jogdíjakat csak évente egyszer fizeti ki. Az Imro úgy gondolja, hogy ez nem elég hatékony, és nem tükrözi a legjobb gyakorlatot nemzetközi szinten, és nem szolgálja a jogtulajdonosok érdekeit sem. Ezért az IMRO azt javasolja, hogy az álljon a szövegben, hogy legalább negyed évente kell a kezelő szervezeteknek kifizetniük a, jogdíj, a jogdíjakat a jogtulajdonosoknak. Ez összhangban állna emellett a SISAC 2012-es Dublin, Dublini találkozóján elfogadott szabályokkal is, a SZISZAK a közös jogkezelő szervezetek nemzetközi ernyő szervezete. Ez azt, ezzel mi azt mondjuk, hogy gyakorlatilag a bizottságnak nem kellene alámennie azon standardoknak, amelyeket különböző nemzetközi szervezetek már elfogadtak. Emellett azonban nem túl szigorú az általunk javasolt megfogalmazás, e, így tehát a, a tagállamoknak bizonyos rugalmasság is maradna kezében, azaz lenne bizonyos mozgástere. Ami a 12 per 2-es cikket illeti, vagyis a ki nem fizetett, fizetett jogdíjakat, ugye mindig vannak olyan jogtulajdonosok, a, akiket nem lehet azonosítani, így megmaradnak bizonyos összegek. Az IMRO úgy gondolja, hogy három év eltelte után kell rendelkezni ezen pénzek sorsáról. Ez a három év egy megfelelő idő keret ahhoz, hogy azonosítsák a jogtulajdonosokat, ha ez lehetséges. Az Imró úgy gondolja, hogy ha három évig nem sikerült egy jogtulajdonost azonosítani, akkor valószínűleg nem lehet őt azonosítani negyedik vagy ötödik évben sem, Emellett fontos lenne, hogy az irányelv világosá tegye, hogy a jogdíjat, a meglévő, az így fennmaradt jogdíjat el kell osztani az ismert jogtulajdonosok között a három év letelte után. Emellett egy úgynevezett UP file bevezetése is lehetséges, Ebben az esetben a jogdíjakat nem osztják el az ismert jogtulajdonosok között, hanem egy külön célra, célra fordítják. A Yupi file működése, vagy alkalmazása lehetővé teszi a fennmaradt jogdíjak felhasználását. Ezáltal közzé lehetne tenni a fel nem használt összegeket. Ez a fájl azonban kereskedelmi szempontból érzékeny információkat, illetve üzleti szempontból érzékeny információkat tartalmaz, ezért csak a tagok számára lenne hozzáférhető. Emellett a 19-es cikk, amely az információ közzétételére vonatkozik, nem követeli meg ennek a listának a közzétételét. A 14-es cikk különböző kifizetésekre vonatkozik és járulékokra. Itt ugyanazt a megjegyzést szeretnénk tenni, mint ami a jogdíj kifizetésének gyakoriságára vonatkozott. 20-as cikk, ez az éves átláthatósági jelentéssel foglalkozik. Az IMRO üdvözli azt a követelményt, hogy a közösségkezelő szervezeteknek éves átláthatósági jelentést kell közzétenniük, azonban az IMRO-nak a jelenlegi szöveg értelmében, üzletértelmen érzékeny információt is közzé kellene tennie, hogyha követi ezt a szabályt. Fontos, hogy ezen érzékeny információkhoz csak a közös jogkezelő szervezet tagjai férjenek hozzá, illetve a vezetőség. Hiszen a zene felhasználói számára ezen információk nem nyújtanak semmiféle előnyt. Az Imbro az ilyen jellegű érzékeny információkat szívesen megosztja az illetékes hatóságokkal, saját tagjaival, saját vezetőségével. Az Imbro azt javasol, hogy két éves átlátósági jelentést kelljen közzétenni. Az egyik az általam előbb említettek számára lenne hozzáférhető, és a jogszabályjavaslat minden követelményének megfelelne. A második éves átláthatósági jelentés pedig egy rövidebb verzió lenne, amely hozzáférhető lenne a nyilvánosság számára is. Köszönöm szépen. És nem tartalmazná az érzékeny információkat. Köszönjük szépen. Peter Marks a következő a Rights Agency Ltd-től érkezett hozzánk, parancsoljon. Good afternoon, Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Először is köszönetet mondok a szervezőknek, Azért, mert ma délután beszélhetünk önöknek erről a kérdésről. A Rights Agency Limited, Egyesült Királyság Vintage Artist BV Hollandia és All Rights Music eh, Kft. Franciaország nevébe beszélek. Összesen több mint 2850 művészt képviselnek, és eh, szakosodtak a szomszédos jogok kezelését, illetően az előadó művészek és a lemez kiadók esetében. A szomszédos jogok specifikus szektort képeznek, de hogy illusztráljam a piac nagyságát, el kell mondjam, hogy a jogbevétel 2011 ben az európai területeken körülbelül 770 ezer eurót képviselt, ami a producereket és az előadó művészeket illeti. Melyek a legfőbb feladatok a ügynökök számára egyrészt a művészeket felveszik a társaságokba, és a regisztrálást is biztosítják azért, hogy a művészek repertoárját és diszkográfiáját állandóan frissítsék, és időről időre, ahogy vitatkoztunk, már beszéltünk az irányáról, arról volt szó, hogy ezek az ügynökök is jókezelő szervnek tekintendők, de itt van egy nagy különbség az ügynök és a jogkezelő szervezet között. Az ügynök nem tárgyal és köt licencet, és a jogmonitorozás sem követi, sőt nem szed be pénzt, nem állapít meg szabályokat a megosztást illetően a művészek között, mert ezt a jogkezelők végzik, és csak azt a jogdíjat fizetik ki, amelyet a, ők maguk kapnak a jogkezelő szervezettől. Pontozási rendszer alapján állapítják ezt meg, és különböző rendeletek, szabályok vonatkoznak eh, az elosztást illetően. Bizonyos esetekben a jogkezelő szerv a, azokat a jogosultakat is képviseli, akik esetében nincsen eh, megállapodás, például a kábel jogok, nincs eh, monopól helyzetük, a piacon az ügynököknek, kik az ügynökök ügyfelei. Először is olyan művészek, akiknek nincsenek meg az ismereik, ismereteik, és nincsen időjük arra, hogy ellenőrizzék a pénzeket, amelyeket a különböző jogkezelők szednek be, vagy pedig nem akarják magukat felfedni túl sok ember előtt, kényes adatokról van szó, privát cím, banksz, bankszámla adat. Itt van néhány felsorolás, kik azok a művészek, akiknek a jogaival, akiknek a repertoárját különböző országokban használják. Paul McCarthy, Elton John, stb. híres nevek. Ezek az ügynökök ügyfelei, hogyan dolgoznak az ügynökök. A művészek az ügynökökkel kapcsolatba lépnek, mi pedig úgy, hogy különböző jogkörökkel ruházák fel őket. Először is beléptetik őket a jogkezelő szervezetekben, azután frissítik és regisztrálják, frissítik a repertóriumokat, diszkográfiákat, és megkapják a jogkezelőtől a pénzeket, valamint azt is ellenőrzik, hogy ezek a pénzösszegek megfelelőek, pontosak-e, hogyan működnek továbbá a műnökök. Két, két módon csatlakozhatnak a művészek a ebben az esetben, vagy közvetlenül csatlakoznak jogkezelő szervel együtt, vagy pedig különböző országokban vagyis egy jogkezelőhöz csatlakoznak, és ez a jogkezelő egy sor országban foglalkozik az ügyeikkel. Továbbá milyen előnye van ennek, nincs késedelem, nincs plusz költség, jobban lehet követni minden országban a helyi állapotokat, körülményeket, közvetlenül kontrollhatják a, kontrollálhatják a helyi jogkezelő szervet, és nagy tapasztalataik vannak a munkamódszereket, illetően a jogkezelő szervek esetén. A jogkezelők általában vonakodnak attól, hogy a művészek közvetlenül alkalmazzanak ügynököket, és sokszor megakadályozzák ezt, vagy késleltetik a csatlakozásukat. A nehézséget mutatja, hogy ügyvédeket alkalmazunk tíz európai országban, a jogkezelő szervek pedig ezeket illetően tudjuk, hogy milyen diszkriminatív gyakorlatot folytatnak az ügynökök ellen. Egy magyar és egy román jogkezelő szerv panaszkodott a, a versenyfőigazgatóságnak diszkriminatív gyakorlatra hivatkozva, és itt néhány szabályzat, mint látják kivetítve, mutatja, hogy a SCAP és a tagok szerint közvetítők, az ügynökök, itt vannak különböző szabályok, például az, hogy drága a jog, az adminisztráció és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a közvetítők alkalmazása az adminisztratív költségeket növeli, lelassítja a kifizetéseket, bevételt, veszteséget okoz, nincs megfelelő kommunikáció az előadóművész és a társaság között, és a közvetítők szerepe korlátozott, és a jogkezelő szervezet részéről óvatosságot követel meg. Hivat, ezekre hivatkoztak a panasztételnél. A szerződés 101-es cikkéről van itt szó, hiszen ez világosan kimondja, hogy a jog tulajdonosa, a jogosult egy társaságnak legyen csak tagja, és csak egy országban legyen tagsága, ott csatlakozzon, ahol az állandó lakóhelye van, és kizárólag kétoldalú megállapodások legyenek a, mi a nemzetközi ügyintézést illeti a különböző országok jogkezelő szervei között. Megbeszéléseket tartottak a Skárpal, az EI-vel, a kredidámmal és a jogkezelő szervek úgy gondolják még, hogyha a szabályok nincsenek is leírva, akkor is alkalmazni kell őket, és ez, ezek még mindig obstrukciót jelentenek, de mi az oka ennek az obstrukciónak és az együttműködés hiányának? A tapasztalatnak köszönhetően az ügynökök megtámadhatják a jogkezelő szervek hatékonyságát, ezt sokkal jobban meg tudja tenni egy ügynök, mint mondjuk egy művész. Belgiumban a az egyik ellenőrző bizottság visszavonta a belga jogkezelő szerv engedélyét, a Juradexről van szó, de most Playwright a neve, és 15 millió euró kifizetését felgyorsította a művészek számára. Ezt az összeget egyébként bokkolták, mert nem megfelelő volt a jogkezelés, és ezért nem fizették ki a művészeket. Az obstrukció egyéb okai külföldi művész közvetlen csatlakozása több papírmunkát igényel, mint pusztán egy művész regisztrálása egy másik jogkezelőszerv részéről azután a viszonossági megállapodásnak részese a jogkezelőszerv, és pénzt kap más jogkezelőszervtől, amit aztán a saját tagjai között kioszt. Ami az irányelv javaslatait illeti, az ügynökök nagyon üdvözlik a javaslatokat, és nekünk, ügynököknek tetszik a szöveg nagy része, a javaslatok tükrözik mindazt, amit az elmúlt években az ügynökök tapasztaltak a napi kapcsolataik során a jogkezelő szervekkel, a megfelelő irányítás és az átláthatóság mindenképpen szükséges. Néhány módosítási javaslatunk is van. Először is legyen joguk a művészeknek arra, hogy ügynökök képviseljék őket, és szerződéses kapcsolatuk legyen a jogkezelő szervvel, Gramex, Ademi például nem fogadják el az ügynökök aláírását a regisztrációs nyomtatványon, és késleltették ezt az egész folyamatot, azért, hogy a művészek ne legyenek közvetlenül tagjai az említett szervezeteknek. A másik ne legyen diszkrimináció a csatlakozás tag, bíróság módszerét illetően, mert nem kezelik egyformán a művészeket minden esetben. Szavazati joga legyen az összes művésznek, a jogkezelőszerv közülésein, vannak olyan esetek, amikor csak a teljes jogú tagok szavazhatnak, vagy vehetnek részt a munkacsoportokban, bizottságokban és a tagok többsége, mivel ezt a koncepciót az irányelv javaslat is meghatározza, nem teljes jogú tagok, csak társult tagok, és éppen ezért ez azt jelenti, hogy megbízták a jogkezelőt arra, hogy jogaikat kezelje, általá, miután egy ügyvédnek ezt engedélyezték, anélkül, hogy valamely jogkezelő szerv részvényese lenne. További javaslatok, ami a módosításokat illeti a személyes jogok, személyes adatok feldolgozására vonatkozik, az ügynökök képviselik a művészeket, és a jogkezelő szervek ne kérhessenek személyes kényes adatokat a művészektől amelyekre nincs is szükség a behajtáskor és a kifizetéskor. Sokszor a jókezelő szervek nem fogadják el valamely művész csatlakozását arra hivatkozva, hogy nem adta meg a címét. Playwright, egy belga társaság, még a művész banki adatait, bankszámladatét is kérte. A másik a közvetlen hozzáférés a jogkezelő adatbankjához, ez lehetővé tenni azt, hogy ellenőrizni lehessen, milyen változtatásokat hajtottak végre egy-egy művész személyes adatait illetően, olyan művészekről van szó, akiket az ügynökök képviselnek. A másik ellenőrzési jog a művész számára, nyomonkövetés alapú könyvitel, számvitel a jogkezelő szervek által. Például Elton Johnnak 5000 eurót kifizettek, de nem lehetett ellenőrizni, hogy a nyilvántartásokban, a könyvekben, hogy mi volt e mögött, az összeg mögött. A másik pedig megfelelő átlátható költségallokálás tevékenységek szerint. Köszönjük szépen, egy kicsit hosszabb volt ez, mint ahogy terveztük, de nem baj. A következő Pluta úr, aki a ZPAV igazgatója, és Jerzy Badowski, aki a ZAK, ZAIKS igazgatója. Mindenki 10-10 percet kap, parancsoljanak. Ladies and gentlemen, good afternoon, Mr. Chairman. Üdvözlök mindenkit. Megpróbálom a rendelkezés elő időt betartani. Köszönöm, hogy meghívtak, és hogy bemutathatjuk a véleményünket. A ZBÁV lengyel társaság kiadó társaságokat képvisel, tehát nem természetes személyeket és szerzőket. Mi üdvözöljük ezen irányelv megjelenését, mert úgy gondoljuk, hogy segít bennünket abban, hogy hatékonyabban tudjuk a munkánkat végezni, és csökkentsük a konfliktusok számát a felhasználókkal. Azt gondolom, hogy három alapvető kérdést kell a, a közös jogkezelés kérdésében felvetni. Az első az átláthatóság, a második a kötelezettségek egyensúlya, a harmadik pedig az irányelvi szabályok kivitelezhetősége. Ami az átláthatóságot illeti, úgy látjuk, hogy az irányelv rendkívül pozitív lépést jelent, bevezet az éves jelentésre vonatkozóan standard formátumokat, és ez lehetővé teszi, hogy a társaságok vagy a szervezetek hatékonyságát össze lehessen hasonlítani, és benchmarkingot is lehet végezni. Ezen kívül fontos, hogy, fontos, hogy interneten hozzáférhető legyen a jogtulajdonosok, tehát a kereskedelmi egységek információja, ez rendkívül fontos, és az, hogy interneten ez hozzáférhetővé legyen, ez rendkívül fontos, hogyha nemzetközileg szeretnénk fellépni, és hogyha nemzetközi tagokat is szeretnénk képviselni. Ezen kívül szintén nagyon fontos, hogy interneten megjelenjenek a közvetítői szerepek szabályai, hiszen ezek így akkor véget vethetünk annak a vitának, hogy mit teszünk ezzel a pénzzel. Lengyelországban erről nagyon gyakran a sajtóban vitát indítanak, és örülnénk, hogyha ennek véget vethetnénk. Nem sokat foglalkozik az irányelv egyelőre azzal, hogy az összes jogtulajdonosnak hogyan lehet egyenlő bánásmódot biztosítani. Lengyelországban mi nem csak a saját tagjainkat, hanem több száz más egységet is képviselünk, akik nem tagjaink, és ezért fontos biztosítani azt, hogy őket ugyanúgy, ugyanolyan módon képviseljük. Nagyon fontos a nemzetközi és a nemzeti repertoár képviselete. Reméljük, hogy az irányelv egyértelműen kimondja, hogy nem szabad bármilyen különbséget hagyni a, hegyi, a helyi és a külföldi szervezetek között. Rendkívül fontos ezen kívül az átláthatóság, hogy az átláthatóság sohasem ö, befolyásolja a jogtulajdonosaink ö, bizalmi ö, adataival kapcsolatos szabályokat. Hogyha túlságosan sok részletet ö, hozunk nyilvánosságra a bevételeikkel kapcsolatban, az az ő kereskedelmi ügyleteikre kihathat. És ö, a kötelezettségek egyensúlya rendkívül fontos kérdés, amit szeretnék felvetni, hiszen a közös jogkezelő szervezetek kötelezettségeit egyensúlyba kell hozni a felhasználó kötelezettségeivel. A felhasználók információjának a begyűjtése az egyik feltétele a munkánknak, és a mi jogainkat is a felhasználóknak tiszteletben kell tartaniuk. A megfelelő jogközvetítéshez megfelelő adatra van szükség számunkra, és nagyon fontos, hogy ez az információ nem egyszerűen csak meglegyen, megfelelő adatot kell, hogy tartalmazzon, és lehetővé kell, hogy tegye számunkra, hogy a megfelelő jogtulajdonost beazonosítsuk. Ezen információt olyan formátumban kell rendelkezésre állítani, hogy azt a jogtulajdonos számára felhasználhatóvá tegyük, és időben kell ezt megkaptunk. Azt reméltük, hogy az irányelv a valóságot figyelembe fogja venni. Például, ami a közgyűlés kötelezettségeit illeti, vagy hatásköreit illeti, nem szabad ezt túlságosan tágan megfogalmazni, mert ha nem, akkor a szervezet tevékenységét ez megbéníthatja figyelembe kell venni, hogy ezen jellegű szervezetek nem egyszerű egyesületek, ezek nagyon gyakran korlátolt felelősségű társaságok, és a vitarendezéssel kapcsolatban a 15-ös cikkben ide a szomszédos jogokat is be kell vonni, hiszen egyelőre csak a szerzői jogokról beszélünk ebben a cikkben. És nagyon fontos, hogy a bizalmas ügyintézést mindig figyelembe vegyük. Szeretném tehát elmondani még egyszer, hogy rendkívül fontos az átláthatóság, és teljesen támogatjuk ezzel kapcsolatban az irányelvet. Nem szabad megfeledkezni a kötelezettségek egyensúlyáról, és az irányelvnek a valóságra kell alapulnia. Nem szabad a kivitelezhetőségről megfeledkeznünk. Köszönöm a figyelmet. Most a kollégámnak megadom a szót, ő a Szerzők Egyesületét képviseli. Monsieur le Président, Madame la Rapporteur, Mesdames et Messieurs. Elnök úr, tisztelt képviselők, Jerzy Bádowski a nevem, és én a ZAIX lengyel szerzői társaságot képviselem. Szeretnék néhány gondolatot most elmondani a közepes méretű társaságok szempontjából az EIX is ide tartozik. Köszönöm, hogy meghívtak erre a mostani meghallgatásra. Természetesen ilyen rövid időn belül nem lehetséges minden részletre kitérni, de szeretném ismertetni az álláspontunkat általában önökkel, és már korábban kialakított véleményekre szeretnék hivatkozni. Először is a zsesszák, véleményére utalnék. A Zseszák tagja a ZAIX. Ez egy ernyő szervezete az összes zene, mű szerzői társaságnak Európában, és Európában az egyetemi, akadémiai körök véleményére is utalnék, egy német véleményre Münchenből a Max Planck intézmény és a Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht véleményére is utalnék. Ezen kívül arra a véleményre, amelyet a francia Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique készített. Szeretném elmondani, hogy ezen vélemények nagy gondolataival egyetértünk. Különösen, ami ezt a legutolsó véleményt illeti, amelynek az elemzését Valérie Benabou professzorasszony készítette. Úgy gondoljuk, hogy ez kiemeli nagyon pontosan, hogy milyen negatív következményei lehetnének annak, hogyha a, ezt az irányelv tervezetet elfogadnák a kis és közepes vállalatok szempontjából. Úgy gondoljuk, hogy az irányelv tervezet szempontjából a mi kiinduló pontunk az, hogy ez két pillére alapul. Először is, hogy a repertoár kizárólagos, másrészt pedig a szerzők felé a kölcsönösség és a szolidaritás. Ez a két pillér. sajnos tavaly a bizottság javaslatában mindkét pillért megpróbálják teljesen felszámolni. Szeretnék felvetni egy kérdést. Nem tudunk, nem találunk a tervezetek között az alapszerződés 167-es cikkének negyedik bekezdésére bármilyen utalást. Az utolsó általános kérdés pedig a költségek kérdése. Azt gondolom, hogy a nem ö, térnek ki a végrehajtási költségekre egyes projektekkel kapcsolatban, különösen a kis és közepes vállalatok szempontjából ezek rendkívül magasak lehetnek. Lenne néhány konkrétabb kérdésem is. Először is egyetértek azzal, ami már elhangzott, a, hogyan kell értelmezni és hogyan kell definiálni a közös jogkezelő szervezeteket. Azt gondoljuk, hogy az összes olyan szervezetre kellene ennek vonatkoznia, amely közös jogkezelést végez. Második kérdés. A kizárólagosság szükségessége a szerzők és a kollektív jogkezelők között és fontos, hogy tudjuk, hogy ez a kapcsolat vagyonkezelői jellegű, és még egy konkrét kérdésem lenne, hogy hogyan hajtjuk végre, vagy inkább nem hajtjuk végre a szolgáltatás irányelvet. Elnök úr, a második rész a multiterritoriális engedélyekkel foglalkozik, de engedjék meg, hogy már most pár szóban kitérjek erre a kérdésre. Úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb kérdés ebből a szempontból az, hogy garantáljuk minden egyes engedéllyel a jövőben, hogy minden repertoárral kapcsolatban ne legyen lehetőség arra, hogy szétforgácsolják, és csak bizonyos részeket lehessen egy repertoárból kivenni. Ezzel kapcsolatban a 29. cikk úgy gondoljuk, hogy nem kielégítő. Végül pedig azt reméljük, hogy a parlament és a tanács olyan jogi megoldást fog elfogadni, amely egyrészt garantálhassa a AX-nak megfelelő méretű szervek számára, hogy függetlenként tudjon eljárni, és ezért nagyon fontos szerepet tölthessen be a kulturális sokszínűség fenntartásában, terjesztésében és fejlesztésében, másodszorban pedig, hogy garantálja, hogy a multiterritoriális engedélyek amelyeket a habok kapnak meg, saját repertoárjukat és más szervek által számukra rendelkezésre állított repertoárokkal is tudjanak kezelkedni. Yes. Nagyon szépen köszönjük, ez volt tehát az első forduló. Szeretném megkérdezni a kollégákat, hogy szeretnének-e most kérdéseket feltenni, vagy hogy később foglaljuk el össze a kérdéseket, ha meghallgattuk a második fordulót, és senki nem akar most kérdést feltenni, akkor később összefogjuk a két fordulót, a kérdések, válaszok kapcsán. Megkezdjük a második fordulót, Thierry Dezoma a, a szakem eh, helyettes igazgatója és jogi szolgálatának vezetője parancsoljon. Elnök úr, előadóasszony, közös kezelő szervet képviselők a SZACEMET, ami 145 ezer szerzőt, zeneszerzőt és zenekiadót képvisel, 134 különböző nemzetiségűek. 60 éve létezünk, és a SASZEM azóta mindig is alkalmazkodott a változásokhoz, ami a repertoárok kiaknázását illeti. Ma a digitális korszakban, az online zenekorszakában néhány gyakorlati tájékoztatást szeretnék adni arról, hogy milyen tapasztalatunk van e téren. Az első multiterritoriális engedélyünket 2004-ben adtuk ki az iTunes-szal, és ezt a megállapodást 2009-ben megújítottuk. Majd pedig összeurópai megállapodást kötöttünk a Nokia-val, az Amazonnal 2008-ban, a Spotify-al 2008-ban, 2009-ben pedig a Ser Digital Merit Turcelo Digital. Ma pedig a, azt reméljük, hogy a Dizerrel, a YouTube-bal, a vivo val az Absadival, stb. szintén megállapodásokat köthetünk a közeljövőben biztosnak kell lenni abban, hogy a digitális adaptálás esetében igen komplex kérdéssel állunk szembe, két oknál fogva. Először is hatalmas területet, bonyolult területet kell kezelni, és jelentős technikai eszközökre van szükség arra, hogyha gyorsan akarjuk megosztani, elosztani az itt bejövő összegeket. A SASZEM 2012-ben a repertoár az offline esetében 11 millió adatsort kezelt, és ugyanebben az időszakban az online esetben pedig 163 millió sorról volt szó, és ez 11,6 letöltéshez vagy online meghallgatáshoz kapcsolódik, és 150 ezer műről volt szó, különböző jogdíjak merülnek föl, és a Spotify megállapodások 0,0004257 euró frakciót képviselnek, 0,00594 eh, euró frakciót eurót képviseltek. 35 ezer eh, meghallgatás a Spotify-on, 252 ezer eh, alkalmazása YouTube-on, stb. Sajnos a tolmácsok nem rendelkeznek a szöveggel és az adatokkal. A lényeg az, hogy igen, összetett, bonyolult területtel van szó a közös jogkezelő szervezetek számára, ami ezt a szegmenst illeti, és, ennek, és ezt az online alkalmazást, kiaknázást. A repertoár összetettsége szintén bonyolítja a tárgyalásokat, és van, amikor kisebb társaságok engedély nélkül alkalmazzák, használják fel ezeket az alkotásokat, és bizony sok ellentmondás merül fel. Ehhez arra van szükség, hogy a szerzői jogvédő szervezetek egyesüljenek, vagyis összefogjanak, mert megfelelő technikai eszközökre van szükség a repertoár kezeléséhez. Az Gály spanyol jogvédő szervezet és, az, és egy olasz szervezet CI úgy döntött, hogy kialakítja a harmóniát. Ez egy olyan társaság, amely az online szolgáltatásokkal foglalkozik, az érintett repertoárok esetében egyetlen tárgyalás folytatsak csak le, és egyetlen szám, számladást hajt végre. Ma a SESZEM repertoárját, az GÁJ, a CI, a portugál jogvédőszervezet SPA repertoárát lefedi, egy amerikai cégét, egy latin-amerikai cégét is, rendkívül fontos kiadókról van szó. A Harmonia 5,5 millió művet fog össze, vagy képvisel. Összeurópai megállapodások is voltak, Big Bolttal 2011-ben, majd az év elején a Google-lel, a Google Music Play szolgáltatásai, illetően a cloudot, illetően és a VOD-t illetően. A harmónia természetesen nyitva áll más szerzői jogvédő vagy kiadó szervezetek előtt is, hogyha csatlakozni kívánnak. A SESAM kedvezően fogadta az irányelv javaslatot, amely a különböző gondokkal foglalkozik, és az elmondottak alapján egy teljes elemzést nem végezhetek a javasolt szöveget illetően, de három általános megfigyelésem vagy megállapításom van. Az első megjegyzésem az, hogy a rádió közvetítés esetén külön, az online művek esetén külön rendelkezésre van szükség, a SASEM a zenekiadók nemzetközi szervezetével, az európai szerzők és zeneszerzők szervezetével bizonyos rádióközvetítési programokat agregálnak, és a 34-es cikk foglalkozik az irányelven ezzel. Ami pedig a 29-es cikket illeti, ezt eh, tisztázni kellene, ahogy egyébként az előadó is elmondta a munka dokumentumába, vagyis figyelembe kell vennie a kulturális sokféleséget és a kkv szerepét. Aktuális lenne azt is előirányozni, hogy a megbízott szervezet a bizonyos repertóriumokat kizárhasson az engedély megállapodásból bizonyos repertoárokat. Ami pedig a repertoár összevonást illeti, itt a konkurencia szabályokat is figyelembe kell venni, és összevonás esetén jogbizonytalanság áll elő a jelenlegi helyzet miatt. A versenyszabályokkal kapcsolatosan az előttem szóló megjegyzéseit, a Gál megjegyzéseit, én is osztom Edima megjegyzéseit. Túl szigorúan alkalmazzák a versenyszabályokat, és a SASZEM emlékeztetne arra, hogy nem lehet helyettesíteni a jogvédő szervezetek repertoárját, és éppen ezért nem konkurálunk egymással. A 28-as cikk esetében szükség van egy olyan kitételre, amely a különböző társaságok közötti együttműködést támogatja. Nagyon köszönjük. Olivia Rednyé következik, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Én az IFPI nevében vagyok itt, amely különböző felvételeket készít, kisebb cégeket képvisel Európa szerte. A zeneipar üdvözli a kollektív jogkezelésről szóló irányelv javaslatot, és ennek több oka is van. Egyrészt a felvételeket készítő cégek engedélyeket adnak a felhasználóknak, ők maguk is azonban felhasználói az alkotók közös kezelő szervezeteiknek, tehát gyakorlatilag mindkét oldalt képviselik bizonyos értelemben. Másodszorban a zeneipar számára az online piac fejlesztése egy fő prioritás, Többek között emiatt is üdvözöljük ezt az irányelvet, mert úgy gondoljuk, hogy nagyobb bizalmat fektetnek ennek révén a felhasználók a közösség kezelő szervezetekbe a jövőben, de remélhetőleg segít az online piac képítésében is, hiszen ezáltal a jogok összefogása is lehetővé válik, és a határokon átnyúló jogkezelés is. A határokon átnyúló engedélyezést illetően a A lemezkiadók számára rendkívül fontosak, hiszen a lemezkiadók nemzetközi szintéren képviseltetik magukat, ezért a multiterritoriális engedélyek rendkívül fontosak a számukra, vagy a felhasználók igényeitől függően nemzeti engedélyeket, engedélyekben is gondolkodnak. Bizonyos esetekben kollektív módon is fellépnek, hogyha bizonyos jogok, bizonyos engedélyek kiadásáról van szó. Igaz, ez az online szolgáltatások esetében is. Az IFPI-nak van egy ilyen jellegű megállapodása, ahol a lemezkiadók a kollektív jogkezelőknek mandátumot adtak eh, Európa szerte, sőt Európán túl is, a közös képviseletre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy minden eh, jogkezelő, közös jogkezelő pán-európai engedélyt adhat két bizonyos repertoárra vonatkozóan, és Emellett a, fogyaszt, a felhasználó, végfelhasználó döntet arról, hogy mely közös jogkezelő szervezethez fordul egy ilyen engedélyhez, mert mindegyik szervezet kiadhat ilyen engedélyt. A podcasting egyes elemeire is kitér, nek immár ezen az engedélyek, ezek tehát olyan korábban közzétett műsorok, tartalmak, amelyek online elérhetők igény szerint. Ez az oka annak, hogy az irányelv hármas fejezete csak más zeneipari szereplőkre vonatkozik, ugyanis a lemezkiadók ritkában élnek a kollektív engedély lehetőségével, illetve sok esetben sokkal összetettebb engedélyezési eljárásról van szó, mint amelyre vonatkozik az irányelv, hiszen sok esetben multiterritoriális és multirepertoár engedélyezésről van szó. Ami a hármas fejezetet illeti, mi úgy gondoljuk, hogy a közös jogkezelő szervezeteknek lehetővé kell tenni, nem kell kötelezővé tenni, de lehetővé kell tenni, hogy megteremtsék mind a kollektív engedélyezés, mind a közvetlen engedélyezés jogát, ez nagyobb rugalmasságot biztosítana. Egy másik fontos pont számunkra a vitarendezés. Mivel engedélyeket hasznosítunk és engedélyeket is adunk ki, sokszor látjuk, hogy nincsenek megfelelő szervek, amelyek a vitarendezéssel foglalkoznának, és emiatt nagyon lelassul az engedélyek kiadásának folyamata. Mindenképpen támogatjuk az irányelv idevágó rendelkezését, és mindenképpen javasolnak, hogy nemzeti szinten legyenek konkrét szervek, amelyek fogalmaz, fo- foglalkoznak a vitarendezéssel. Az utolsó pont ami az irányelv egy másik részére vonatkozik, a 18-as cikkre vonatkozik, elnézést, 15-ös cikkére, javítja magát az előadó. Úgy gondoljuk, hogy a díjszabásnak a jogok gazdasági értéke mentén kell orientálódnia, ezzel, ezzel figyelembe véve az Európai Bíróság esetjogát, és úgy gondoljuk, hogy az államnak nem kellene beavatkozni a díjszabás meghatározásába, hiszen hogyha jogilag határozzák meg a díjakat, akkor ez általában egyfajta felső határérték meghatározásához vezet, aminek következtében a jogokból következő bevételek csökkennek. Szeretném megköszönni a parlamentnek, amiért érdeklődést mutat a téma iránt, és aktívan részt vesz a vitában. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. A következő felszólalónk Nikola Frank asszony az ebo tól Köszönöm, köszönöm szépen, hogy megadták a lehetőséget az Európai Műsorszórók Szövetségének, hogy kifejtse véleményét az irányelv tervezettel kapcsolatosan. A közszolgálati média a televíziós és rádiós műsorszórással is foglalkozik, és egyre inkább különböző plat, más platformokon is közzéteszi tartalmait. Ezek a platformok emellett egyre inkább összekapcsolódnak, biztos hallottak a, a Connected TV vagy a Hybrid TV fejleményéről. Különböző területeken, főként ami a zenét illeti, a közszolgálati média mindig is a kollektív jogkezelésre hagyatkozott. A jobb irányítás és a megnövelt átláthatóság a kollektív jogkezelők területén ezért elengedhetetlen a számukra. A közszolgáltatók rengeteg zenét használnak fel a tartalmaik létrehozásakor, a nagyobb közszolgáltatók akár 250 ezer zeneművet is felhasználhatnak programjaikban egy hét leforgása alatt. A kollektív jogkezelés nélkül így az engedélyezés, haték, engedélyeztetés hatékonysága lehetet, lehetetlen volna. A világrepertoár esetében az egyablakos engedélyeztetés ezért rendkívül fontos az ilyen műsorszórók számára. Egyrészt költséghatékony megoldás, másrészt pedig lehetővé teszi, hogy kulturálisan sokszínű zene legyen felhasználható a különböző tartalmak elkészítésekor. Üdvözöljük, hogy az irányelv tervezet felismeri, hogy a közszolgáltatók által létrehozott online szolgáltatások merőben eltérnek az iTunes, a Deezer és a Spotify szolgáltatásaitól, hiszen ezek számára hozták létre a multiterritoriás engedélyezési rendszert. Ezen szolgáltatók hasonló szolgáltatásokat nyújtanak a különböző országokban, és általában egy kereskedelmi rendszer keretén belül maga a felhasználó választja meg, hogy milyen zenét vásárol meg, még nem a műsorszórók esetében általában a zene a más tartalmakba beépített tartalomként valósul meg, ezért üdvözöljük Gáló asszony azon javaslatát, hogy a műsorszórók által így, tehát egyfajta beépített tartalomként felhasznált zene az online szolgáltatás keretében nyújtott műsorszólás keretén belül legyen egy kivétel a multiterritoriális engedélyezési rendszer alól. Úgy gondoljuk emellett, hogy kivételként kellene kezelni a közszolgáltató, közszolgálati médiákat a harmadik fejezet második cikke esetében, és egy olyan kivételre lenne szükség, egy olyan derogációra, amely jövőképes, és amely felismeri, hogy ezen szolgáltatók más szolgáltatást nyújtanak, mint azok, amelyekre kiterjed az irányelv hatája. Továbbá úgy gondoljuk, hogy kivitelként kell kezelni az olyan tartalmakat is, amelyek gazdagítják a hagyományos műsorszórását ezen műsorszóróknak, Ilyenek például az archivált tartalmak, a gyermekek és tinédzserek számára kiegészítő programok, és így tovább. E, ezáltal a műsorszorok továbbra is az úgynevezett gyűjtőengedélyekre hagyatkozhatnának. Ezen engedélyek e, egy elfogadott megoldást kínálnak mind a jogtulajdonosok, mind a műsorszórók, e, mind a jogkezelők számára. A különböző tagállamokban emellett vannak már jól működő engedélyezési rendszerek, amelyek több szempontból is hasznosak, többek között növelik a jogtulajdonosok bevételeit. Ezek kiterjedt engedélyezésé és jogdíjgyűjtési rendszerek, amelyek már bizonyítottak, jó gyakorlatnak bizonyultak. Nagyon üdvözöljük, hogy Gálló asszony munkadokumentumában kéri, hogy az új irányelv ne módosítsa és ne korlátozza ezeket a már jól működő rendszereket. Összességében tehát úgy gondoljuk, hogy üdvözlendő az irányítás hatékonyság és az átláthatóság növelése, mert növeli a bizalmat. Az egyablakos engedélyezési modell eleget tesz a műsorszórók szükségleteinek, és lehetővé teszi a kulturálisan sokszínű repertoár felhasználását, Kivételként kellene kezelni a hármas fejezet tekintetében az online szolgáltatásokra vonatkozó engedélyeket, amelyek a műsorszórók offline szolgáltatásaihoz kapcsolódnak, és emellett fontos, hogy a már meglévő jól működő engedélyezési rendszerek nemzeti szinten ne csorbuljanak. Köszönjük szépen, most pedig a Spotify képviselői következik, Petra Hanson. Köszönöm. Hadd ellenőrizzem, hogy ez hogyan is működik. Right, um, my name is Petra Hansen. And... Petra Hansen vagyok. A Spotify uh, társ uh, tanácsadója, főtanácsadója, és uh, az értékesítő felhasználó vagy a digitális zene szolgáltató. szempontjából szeretném az irányelv javaslatait megvizsgálni. Szeretném megnézni, hogy mi az, ami a Spotify szempontjából hiányzik, vagy nem megfelelő az irányelvben, és néhány kockázatot is szeretnék megemlíteni az, az irányelvjavaslattal kapcsolatban. Feltételezem, hogy a Spotify-t legtöbben ismerik, de néhány adatban ez egy digitális streaming szolgáltatás, van egy fizetős és egy ingyenes szolgáltatásunk is. 2006-ban indultunk, és hivatalosan 2008-ban indítottuk útjára a tevékenységünket. Összesen az egyimas 100 napos átlagához képest ez 5 nap. Jelenleg 6 millió fizetős előfizetőnk van, ö, körülbelül kétharmaduk, tehát körülbelül 4 millió Európából. 24 millióan használják aktívan a világban, ennek kétharmad Európában található, tehát megint csak körülbelül 14 millióan használják Európában. 20 országban vagyunk elérhetőek. Az értékesítési beindulástól körülbelül 500 millió dollárt fizettünk ki a jogtulajdonosoknak, tehát egy elég komoly összegről van itt szó. Most nézzük meg, hogy milyen kívánságlistája van a Spotify-nak az irányelve kapcsolatban. Nehezen látható a szöveg, de a, le, a listánk tetején mindenképpen az egységes adatbázis található, amelyet a jogtulajdonosok használhatnak. Nagyon komoly pénzügyi kockázatok vannak az ilyen digitális szolgáltatásoknál, mint a Spotify is. Lehetnek ö, dupla ö, követelések, és ez természetesen pénzügyi kockázattal jár. Biztos, hogy ez az irányelven kívül található, de érdemes mégiscsak felvetni ezt a kérdést. Nem hiszem, hogy könnyebb vagy jobb munkakörülményeket lehetne alakítani, hogyha nincsen ilyen egységes adatbázis. Fontos, hogy ambiciózusabb határidőket határozzunk meg az adatfeldolgozás és a számlázás szempontjából, az EDI ma is már ezt elmondta, mi is szeretnénk, hogyha a számlázást bevezetnénk. Nagyon sok technikai kérdés felmerül a közös jogkezelői szervezetek szempontjából, hogy hogyan lehet ezt a rengeteg adatot feldolgozni, mint amit a Spotify is létrehoz. Tehát mindenképpen szeretnénk, hogyha az irányelv ez is bekerülne. Aztán az adatfeldolgozás kötelezettsége számlázás előtt az előzetes kifizetés és a garancia költségei szempontjából nagyon fontosak, aztán az összeférhetetlenség és a, tehát a közös jogkezelő szervezetek és az egyéni jogtulajdonosok között nagyon gyakran ugyanazzal a csapattal kell tárgyalni, egyrészt kollektív szervezetként fellépve, másrészt pedig egy engedélyezési eszköz, vagy egy zene kiadó képviseletében tárgyalunk ugyanezzel a személyen. Right. Um, principles for determining licensing terms. A, mindenképpen létre kell hozni az elveket arra vonatkozóan, hogy az engedélyezési időszakot hogyan lehet meghatározni. Ez a 15-ös cikkben kellene, hogy megjelenjen. Úgy gondoljuk, hogy ezen elvek a nem kizárólagos jogokra vonatkozóan lesznek hatályosak. Ezzel kapcsolatban a bizottság felé szeretnék feltenni egy kérdést, hogy hogyan kell értelmezni a 15-ös cikk második bekezdését. Egyértelmű jogokat kell meghatározni a work by work alapon azzal kapcsolatban, hogy mit is képvisel egy adott közös jogkezelő szervezet, ez a 15-ös cikk egyes bekezdésében kell, hogy szerepeljen. Aztán az internetes zeneszolgáltatók joga, hogy eljárást használjon a tartalom visszautasítására multiterritoriális repertoár tájékoztatással kapcsolatban. Többször több megkeresés is érkezik, és a kereskedelmi felhasználónak nem szabad ezt feljegyezni, ami problémás. Egyértelmű szankciókra van szükség, hogyha egy szervezet nem felel meg az irányelv szabályainak, ez mindenképpen nagyon előnyös lenne, úgy gondoljuk. Valamint fontos, hogy az engedélyezési eszközöket a kiadói kezdeményezésekre vonatkozóan az irányelv minden részére ki kell terjeszteni, kivéve a tagokkal kialakított kapcsolatra, minimumként a 15-ös cikket kellene ide bevenni, más engedélyező egységek túlszulejthetik a jogtulajdonosakat, és így nem engedélyezhetik a digitális tartalmat az EU felhasználók számára. Végül pedig még a kiválságlistánkon szeretnénk, hogyha egyfajta bíróságot lehetne létrehozni multiterritoriális hatáskörben, és valamilyen megoldást kellene, hogyha a jog, az engedélyezettekkel kapcsolatban bármilyen vita alakul ki. Mik a kockázatok? Problémásnak tartjuk a helyzetet, hogyha az irányelv a jogok további felaprózódásához vezet. A tize, az ötös cikk úgy gondoljuk, hogy ezt lehetővé tenni, és ez problémás nem csak a közös jogkezelő szervezetek, hanem a kereskedelmi felhasználók szempontjából is. Aztán mi történik, hogyha egy szerződés ideje alatt megváltozik a repertoár, ez is problémákat vethet fel, a jogtulajdonos mérete vagy piaci részesedése változhat ezzel. Hogyha megváltozott megváltozik anyagilag a repertoár a szerződési időn belül, ennek pénzügyi kockázatai is vannak. Végül pedig az a tény, hogy nem egyértelmű, hogy ki a felelősség a reziduális részekkel kapcsolatban. Szeretnék elkerülni azt a helyzetet, hogyha mi digitális zeneszolgáltatóként kötelesek lennénk saját magunk begyűjteni bizonyos költségeket és adatokat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. A következő a Unison képviselője lesz, parancsoljon. Jó napot kívánok mindenkinek! Szeretném megköszönni a bizottságnak és a képviselőknek, hogy meghívták a Unisont a mai meghallgatásra. A Unison um, zenei alkotók, zeneművészek platformja, amely azt követeli, hogy megfelelően képviseltessék magukat a művészek és méltányos díjazást kapjanak. Több mint 6000 európai művészt képviselünk, és azt kérjük, hogy olyan európai szabályokat foglaljanak el, amelynek révén pontosan, rendszeresen és átláthatóan osztják el újra a művészek révén begyűjtött, illetve a művészeti alkotások révén begyűjtött pénzeket. Egy, egyszeri lehetőség ez az új irány elv, hogy modernizáljuk a közös jogkezelő szervezeteket a 21. század elvárásainak megfelelően. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy mennyire fontosak a közös jogkezelő szervezetek, de nagyon kritikusak vagyunk azok jelenlegi működésével kapcsolatosan. Nem legitimizálhatjuk a közös jogkezelés elavult módszereit, és nem engedhetjük meg, hogy a rosszul működő tagállami gyakorlatok európai jogi standardá váljanak. Ezen a dián sok-sok művészt láthatnak, akiket mi képviselünk, akik a tagjaink. A multiterritoriális engedélyezés számára rugalmasabb szabályokat kérünk, emellett az online zene számára létrehozott szabályokat az iránymutatás tervezetben teljes mértékben támogatjuk. Szeretném kérni a parlamenti képviselőktől, hogy támogassák az efféle szabályokat, sőt, erősítsenek rajtuk, hogyha lehet. Emellett három fő alapelvről szeretnék beszélni. Először is Fontos, hogy a jogkezelő szervezetek megfelelően képviseljék tagjaikat, és az összes tag irányítsa azokat. Még mindig sok olyan művész van, akinek nincs megfelelő képviselet és nincs szavazati joga. Mi tehát azt gondoljuk, minden tagnak kell, hogy legyen szavazati joga, és a jogkezelő szervezetek felügyelő szerepe, szerepének tükröznie kell az általuk képviselt tavokat. Emellett úgy gondoljuk, hogy a fontos döntéseket közösen kell meghozni minden tag részrétevével, ilyen döntés például, hogy mi történjen a ki nem fizetett jogdíjakkal. Ilyen, és ide tartozik a menedzsment díjak meghatározása és Történt egy eset, ahol is nem megfelelően hozták meg ezeket a döntéseket az Egyesült Királyságban. Van egy szervezet, ahol a művészek alig-alig képviseltethetik magukat a szervezet vezetőségében, és nincs is szavazati joguk, és ez nem egy egyedi eset, hanem ez egy elterjedt gyakorlat. Emellett fontos, hogy legalább negyedéves alapon történjen a jogdíjak kifizetése a jogkezelő szervezetek részéről a művészek számára. És be, fontos, hogy kamatot is fizessenek. A digitális technológiák révén a gyorsabb kifizetések, a gyorsabb fizetések lehetővé váltak. Ez az eset áll fenn például az online tartalmak értékesítésekor, ilyenkor a, a negyedéves, tehát a három havi időtartam egy maximális időtartam. Fontos, hogy a közös jogkezelő szervezetekkel alkalmazkodjanak a 21. század elvárásaihoz, éljenek a digitális technológia adta lehetőségekkel, és a kifizetéseket az adott tartalmak tulajdonképpeni felhasználásához kössék. Emellett fontos, hogy alkalmazzák a monitoring technológiákat és az összes közös jogkezelő szervezet esetében, és nem csak néhány esetében, minden felhasználási módozat esetében, és ne csak néhány esetében. Ide tartoznak tehát a különböző műsorszórási, a műsorszórás, a klubokban, bárokban való felhasználás, és így tovább. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak egyfajta semleges közvetítő szerepét kell felvállalnia, azonosítania kell az új modern technológiákat, amelyek alkalmazhatók ezen a téren, és ki kell eszközölnie ezek alkalmazását a közös jogkezelő szervezetek részéről. Csak is így lehet biztosítani, hogy a közös jogkezelő szervezetek megfelelően működjenek, és azok arassák le a babérokat, akik valóban alkotó munkát végeznek. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Pierre Girardnak, aki a Samendó szervezetet képviseli, annak ügyvezető igazgatója. Kérem, hogy a megadott időt tartsa be. Köszönöm a meghívást. Először is gyorsan szeretném bemutatni a Jamendót. Ez az első európai platform, amely a független művészeket segíti, 30 ezer művész a tagja, és 380 ezer művet adott ki. Hogyha ilyen gyorsan olvas az előadó, akkor nem lehet tolmácsolni. Két millió meghallgatás, 200 ezer letöltés történik a platformon nap mint nap, és ez teljes mértékben ingyenes és nem reklámozott. A German Depot lehetővé teszi, hogy engedélyeket adjanak el a művészek a hangosításra nyilvános helyeken a művük, műveik esetében. 50%-a a beszedett jövedelmeknek, vagyis a bevételnek a licenc engedélyezéssel kapcsolatos, és ezt a művészekkel megosztjuk. A platformnak több mint 15 ezer ügyfele van mindenütt a világban, és több százezer eurót fizetett ki a művészeknek 2012-ben. Egy kérésem volna, kérem beszéljen egy kicsit lassabban, mert hogyha felolvassa a mondandóját, akkor a tolmácsok nem tudnak lépést tartani. Eh, Ma nagyon sok országban a közös jogkezelő szervezeti szerződések exkluzív, kizárólagos jogot jelentenek, és eh, megakadályozzák a művészeket abban, hogy alternatív megoldásokat alkalmazzon. Például még azt sem engedik, hogy ingyenes műsorközvetítésre, vagy a mű ingyenes sugárzására adjanak engedélyt a művészek. Szükség van a kiigazításra, mégpedig művenként, ami a közös jogkezelést illeti, annak bevezetését, és inkább művenként kell ezt engedélyezni, nem pedig egy-egy művész összes alkotása esetében, valamint nem exkluzív, nem kizárólagos szerződéseket is be kell vezetni. Ez már az USA-ban így van, például az ASCAP vagy a BMI e esetében. Franciaországban, hogyha kinyit az ember egy magazint, akkor FFM számla készül közvetlenül. Azt szeretnénk, hogyha a jókezelő szervezettel kötött szerződés önkéntesség alapján történne, hiszen ezek a közös jogkezelők sokszor monopól helyzetben vannak egy-egy országban, és megakadályozzák a független művészek műveinek közvetítését nyilvános helyen, egyébként ez Magyarországon és Szlovákiában így van, úgy gondolják, hogy ezek a jogkezelő szervezetek, hogy bármely közvetített mű az ő ellenőrzésük alá tartozik, és nem veszik figyelembe a művész nemzetiségét. Éppen ezért az ilyen jellegű jogszabály vagy törvénykezés mindenképpen akadályozza a szolgáltatások szabad áramlását, és itt gyors reformra van szükség. Ami a méltányos javadalmazást illeti, a mostani rendszert akkor vezették be, amikor csak a közös jogkezelés volt szokásos, és a művészek többsége tagja volt az ilyen szervezetnek. Viszont egyre több a független művész. Például a Spre Franciaországban méltányos díjat szed be, és ez kiterjed a művek sugárzására is nyilvános helyeken. a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé azt, hogy a művészek hatékonyan kezeltessék jogaikat. Megfelelő jogi keretre van szükség, az innovációt kell el, elősegíteni, főként az európai társaságok esetében. A régi gyakorlat és eh, a régi jogszabályok eh, módosítást igényelnek, és ezt az új gazdasághoz kell igazítani. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. A BEUK képviseletében jöttem el, különösen a multiterritoriális engedélyezést szeretném az online zeneszolgáltatók szempontjából megközelíteni. Köszönjük, hogy a multiterritoriális engedélyezést támogatják. Én a felhasználók szempontjából szeretném ezt a kérdést megközelíteni. A valóság az, hogy a fogyasztók nem ö, férnek hozzá egy igazán egységes piachoz az internetes zeneszolgáltatás területén. Rugalmas engedélyezési rendszert szeretnénk, amely lehetővé teszi az innovatív ö, internetes szolgáltatások kidolgozását. Megint csak a valóság az, hogy a ö, kereskedelmi felhasználók ö, komoly problémákba ütköznek. Például nagyon sok az engedélyező, a repertoár ö, össze van válogatva, és rendkívül időigényes és költséges ezeknek utána járni. Ezért tehát az internetes zeneszolgáltatók gyakran csak néhány tagállamban indítják be a szolgáltatást, és így megfosztják a többi tagállam fogyasztóit ezen lehetőségtől, és attól, hogy nagyobb fogyasztói piachoz jussanak hozzá. A másik forgatókönyv az lenne, hogy bizonyos szolgáltatásokat csak a fő repertoár alapján indítják el, ezt kisebb engedély számmal lehetne biztosítani, de ez káros lenne a kisebb repertoárok szempontjából és a kulturális sokszínűség és a helyi repertoár szempontjából. Fontos emlékeztetni rá, hogy a legitim szolgáltatók pedig az illegális szolgáltatókkal is valahol versenyhelyzetben vannak, és a fogyasztóknak legális, de nem rendelkezésre álló, vagy illegális és rendelkezésre álló művek között kell választaniuk. Az engedélyezési rendszer, amelyet a bizottság javasol, nem hiszük, hogy a megfelelő megközelítést tükrözni, hiszen a rendszer csak a kezelési kapacitásokkal foglalkozik, de a fő megmaradó akadályokkal nem foglalkozik, a határon átnyúló zeneszolgáltatás fejlesztés kérdéseivel. Úgy gondoljuk, hogy ki kellene bővíteni a közös jogkezelő rendszert, és felszámolni az akadályait ezen rendszernek, hiszen egyébként költséges a megfelelő jogtulajdonost megtalálni és tárgyalásokat folytatni. És biztos, hogy hogyha jogorvoslat, jogvita nélkül, kockázata nélkül tudnak működni, ez csökkenti a költségeket, és az összes repertoárra vonatkozó engedélyt tudják kézben tartani. Azt gondoljuk, hogy ezt az elvet figyelembe kell venni, tehát egy engedély egy szervezettől egy egész repertoárt le kell, hogy fedjen, és ami pedig az általános megjegyzést illeti a bizottsági javaslatával kapcsolatban, lennének néhány specifikusabb megjegyzéseink is. Szeretnénk, hogyha a kollektív szervezeteket köteleznénk, hogy információval szolgáljanak a repertoárra vonatkozóan, és hogy azt összehasonlítható formátumban adják rendelkezésre. A Spotify is elmondta, hogy sajnos a bizottság javaslata csak azt a jogot garantálja, hogy a multiterritoriális repertoár információt a jogtulajdonosok megtagadják. Nos, ezt az internetes szolgáltatóknak is lehetővé kellene tenni. Harmadik megjegyzésünk aggaszt minket a kettős rendszer, ami a kettős jogtulajdonosok kifizetését illeti. A hatos cikk előírja, hogy az internetes felhasználást haladéktalanul ki kell fizetni. A másik cikk pedig azt mondja, hogy minden felhasználó egy nem legitim kifizetési időszak után jogorvoslatot kérhet. Úgy gondoljuk, hogy ezt a két rendelkezést figyelembe kell venni, és tehát megfelelő határidőn belül, maximum három hónapon belül kell ezt a határidőt meghatározni. Meg utolsó megjegyzésem pedig, ami a műsorszórókat illeti a 33-as cikkel kapcsolatban, ami a zenei jogokat illeti és az audio vizuális jogokat, Indokolni kell minden kivételt, és ezt az audiovizuális szolgáltatók számára kell rendelkező, elérhetővé tenni. Nagyon szépen köszönjük. Egy kis kérdés-válasz kör következik. Vannak-e kollégák, akik szeretnének kérdést feltenni? Engström kolléga, parancsoljon, de jó lenne, hogyha mindjárt elmondaná, hogy kihez színzi kérdését. Köszönöm. Egy apró részletkérdés a bizottsághoz. A Spotify képviselője vetette fel ezt a dolgot. A 15 per 2-es cégben az áll, hogy jogokra vonatkozó díjszabás a gazdasági értéket képviseli, és így tovább. Miért, miért exkluzív, kizárólagos engedélyről van szó? Mit jelent ez konkrétan? Ich würde sagen, die Frage beantworten wir direkt. Mindjárt meg is hallgatjuk a választ akkor. Bitte. Parancsoljon. Uh, thank you, Mr. Chair, and uh, thank... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Ekström úrnak a, a kérdést. Gyakorlatilag a Spotify képviselője is felvetette ezt a problémát, Tisztáznám először is a dolgot. A kérdés felvetés kapcsán két külön dologról van szó. Egy dolog eh, kizárólagos jogról beszélni, és egy másik dolog kizárólagos engedélyről beszélni. Egy kizárólagos jog alapján egy kizárólagos szerzői jog alapján például lehet nem kizárólagos engedélyt kiadni, így például a Spotify számára, mert például a Deezer és más szolgáltatók is megkapják ugyanezt az engedélyt. Tehát a tartalom felhasználhatóságára vonatkozó exkluzivitás vagy kizárólagosság alig-alig létezik, ha jól tudom, a zene területén. Más a helyzet itt, mint a számítógépes tartalmak esetén, például gondoljunk a Windowsra, de ez egy másik kérdés. A 15-ös cikk rendelkezik a kizárólagos jogokról. A 15-ös cikket ebben az értelemben érdemes lenne javítani. Tehát a válaszom igen, valóban egy gazdasági értékről van szó, a, a javadalmazási jogok vonatkozásában. Ez egy gazdasági jog, az Európai Bíróság is elismeri olyanként, és a méltányos javadalmazás kérdése is ide tartozik. Tehát itt muszáj lesz ebben a cikkben egy kicsit majd tisztázni a helyzetet, ez valóban így van, köszönöm. Köszönjük szépen, hát nyilván a parlamentnek is kell, hogy jusson némi munka, mondja az elnök, további kérdés nincs. Akkor Gáló asszonynak megadnám az árszó lehetőségét. Ott van még egy felszólalónk, parancsoljon. Ki jön? Oui, bonjour. Jó napot kívánok! Izabel Felman vagyok, az Ademit képviselem. Ez egy francia közös jogkezelő szervezet az előadók számára zenei és audiovizuális területen. Hát előadók, karmesterek, művészek, tagjaink, featured performereknek hívják őket, azokat, akik a zene területén működnek. Köszönöm ezt az igen jó kezdeményezést az Európai Bizottságnak és Gáló asszonynak a munkadokumentumot. Az első cél a az alkotók, a művészek, szerzők érdekeinek megvédése. Ami az előadó művészeket illeti, három dolgot szeretnék ma kidomborítani. Az egyik, a közös jogkezelő szervezeteknek saját statutummal kell, hogy rendelkezzenek, mert közérdekű szolgáltatást végeznek, és Franciaországban már 30 éve specifikus jogszabályokról van szó, előadó művészekről van szó, és ahogy hallottuk, a jogosultak maguk vezetik ezeket a szervezeteket, amely csak őket képvisel. Peter Marx eh, előadó által elmondottakkal kapcsolatosan szeretném elmondani. Ő arról szólt, hogy az ügynökökkel szemben a jogkezelő szervezetek fenntartásokkal rendelkeznek, de el kell mondjam, hogy a mi szervezetünk Franciaországban Nálunk az a rendszer, hogy a jogosultak maguk választanak, és a kollektív jogkezelő, vagy közös jogkezelő ad ajánlásokat, és a javadalmazást, ami a jav- kezelését illeti, az előadó művészek tulajdonképpen interfészt alkotnak, vagyis az ügynöki szervezetek, ügynök szervezetek, a jogkezelők és a szelődő művészek közé állnak, és ez gyengíti a az érdekeket. Ezek kifizető szervezetek, vagy kifizető ügynökségek, és nem művészeti ügynökségek megkapják a vagyis ebben az esetben 100%-át a javadalmazásnak megkapja a az előadó, és ez egy megbízási szerződés keretében történik. Viszont a művészek a saját személyes adatukat nem akarják megadni, vagy nincs is idejük arra, hogy jogaikat kezeljék. Úgyhogy az ügynökök ellenőrzést gyakorolnak trekkinget végeznek, nyomonkövetést a közös jogkezelő szervezetek esetében, és Franciaországban ez rendkívül jól zajlik, ez a művelet, ez az együttműködés. Második megjegyzésem, hogy a különböző eltérő jellegzetességeket az országok szintjén figyelembe kell venni. A fogyasztó egyszerűbben tudjon hozzáférni a védett tartalomhoz. Ez egy másik cél auprès des sociétés de gestion des producteurs et par ailleurs euh, de permettre aux Lehetővé kell tenni a, az előadó művész számára, hogy uh, ugyan olyan módon uh, védjék a jogokat, vagyis különböző jogok rend állnak Különböző jogszabályok ismeretesek a különböző szolgáltatások esetén. Na, ezt a témát akkor most kimerítettük, még Zserár úr szeretne röviden felszólalni, és utána megadnám Galó asszonynak, hogy zárja le ezt a meghallgatást. Ön jelentkezett, nem? Nem? Tökéletes. Akkor mindjárt Gálló kolléganőnek adom meg a szót. Csak egy szóban, elnök úr már most is késésben vagyunk. Szeretnék köszönetet mondani minden szakértőnek, aki eljött. Rendkívül érdekes volt és tanulságos, amit elmondtak, és nagyon szép az ő szempontjukból is, hogy meghallgatják egymást, hiszen így felmérhetik, hogy mennyire eltérőek a vélemények, és mennyire különböző lehetőségeink vannak nekünk, jogalkotóknak, és ezek közül kell választanunk. Köszönöm tehát, hogy eljöttek, hogy részt vettek a mai meghallgatásunkon, és hogy meghallgattuk egymást. Köszönöm. So, herzlichen Dank. Wir machen jetzt eine Minute. Nagyon szépen köszönjük. Egy perces szünetet tartunk, mert egy eh, zárt üléssel folytatjuk. Köszönöm.